Szép jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Két napi rendi pontunk van. Szavazunk jelentésekről is. Utána pedig a H1N1-es influenza járványal kapcsolatos munkacsoport ülésezik. Először is a 9-es napi rendi pont következik. Az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata. Az ITRE készítette a jelentést, és Péter Lézel volt a vélemény előadója. Láthatják maguk előtt a szavazási listát. Tegnap este még egy új verzió készült erről, remélem a legújabb verzió van önök előtt. A szavazási Szavazási kártyájuk is ott van önök előtt, abban arra az esetre, hogy elektronikusan kellene szavaznunk. Péter Léze következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy hirtelen nagy, kialakult nagy érdeklődés övezi ezt a véleményt. Strasbourgban 5-6 emberrel vitáztunk erről, és világosá vált, hogy ez a jelentés igen robbanékony témával foglalkozik. Nagyon sokat követelünk ebben a véleményben, ez jogos is, de a továbbiakban vitákra kell számítanunk. Hogy a szakbizottság véleményét még inkább közösen előrevihessük, a különböző módosítások benyújtóival szavazás, szóbeli módosítókat alakítottunk ki. Sajnos ezeket csak tegnap este tudtuk bevonni a listába, de ennek az az oka, hogy csak az idő előre haladtával derült ki, hogy milyen nagy kihívásokat jelentenek ezek a javaslatok, és ezeket át akartuk még egyszer dolgozni. Azon túl, ami a szavazási listában látható, az eredeti vélemény harmadik pontjáról azt kérném, hogy külön szavazzunk. Itt ezek a hosszú távú célok, amelyek nagyon ambiciózusak. Azt hiszem, nagyon helyes, hogyha hosszú távú célokat fogalmazunk meg. A Környezetvédelmi Szakbizottság szempontjából fontosak ezek, hiszen egy olyan szenárióra, forgatókönyvre épülnek, ami szerint 2050-ben már csak megújuló energiákból nyerjük energiánkat. Azonban Tudtommal a különböző szakbizottságok más opciókat is szeretnének kihasználni, és ezzel változnak a számadatok. Számomra az a fontos, hogy kötelező célokat fogalmazzunk meg az energiahatékonyság szempontjából is, hogy hosszú távon perspektívát alakítsunk ki az ipar számára, hogy mindenki alkalmazkodhasson a helyzethez. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített a munkámban, az árnyék jelentéstevőknek, a titkárságnak és a munkatársaknak, akik tegnap este még szorgosan segítettek abban engem, hogy a listát kiegészítsük. Még egyszer szeretném megindokolni, hogy miért volt szükség szóbeli módosítókra. Megnézik a negyedik módosítót. Itt az energiahatékonyságról van szó, és a különböző környezetvédelmi szervezetektől egy e-mailt kaptam, miszerint 2050 már túl késői időpont ahhoz, hogy éghajlat semleges épületeink le- legyenek. Mások szerint túl korai ez az időpont. Úgy gondolom, itt több vitára van szükség. Egyelőre elég lesz arról döntenünk, hogy hosszú távon barát épületekre lesz szükség, és a későbbiek során határozunk majd arról, hogy 2040-re vagy 70-re szeretnénk ezt megvalósítani. Nos, majd meglátjuk, hogy a módosítókat el tudjuk-e fogadni, vagy nem. Az eljárási szabályzat szabályoz ezeket a kérdéseket. Nos, az első módosító, Kathleen van Brömt, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második módosító, Kathleen van Brömt, az első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik módosító Szkülekákész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második módosító, negyedik, elnézést, negyedik, szóbeli módosítással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 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es szóbeli módosítással, szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellett, szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as szóbeli módosítással. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük a 18-ast. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 25-en ellene elfogadtuk. 26-os. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, 24-es, mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 17-es, szóbeli módosítással, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt. A, népszavazá... a néppártnál egyel több van. Most rendben van. Lezárom. Elutasítottuk. 19-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-est visszavonták, 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Végezetül elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 46-an mellette, 7-en ellene, egy tartózkodással. Gratulálok a jelentéstevőnek, Péter Lézenek. Ez egy nagyon fontos téma. Ahogyan tegnap is hallhattuk, az éghajlatváltozással foglalkozó biztosasszony szájából. Gratulálok még egyszer Péter Lézenek. Yeah. Nächste Punkt. Zehn. Következő a tízes napi rendi pont a COP16, Cancún. Az ENSZ Cancún éghajlatváltozási konferenciájáról lesz szó. A módosítók beadásának határ ideje szeptember 9-e volt. Seine umfangreiche Abstimmung. Kezdjük vele. Első módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második. E mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 18-as és 30-as, ezek megegyeznek egymással. A 18-as és a 30-as ugyanaz mellette, mert ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megyünk tovább, hol mi is következik. Most 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutas, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, nem. Na jó, ellenőrizzük akkor a 25-öst mégiscsak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es kiesik, a 28-ast visszavonták, 26-os következik. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 29-es és a 27-es megegyeznek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös bekezdés, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Negyvenhármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyvennégyes mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elu- elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es és az 57-es azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ellenőrizzük az 54-57-est. Egyel több néppárti szavazat, egyel több szocialista szavazat, még egyel több szocialista. Most rendben van. Lezárjuk a szavazást. Elutasítva. Elutasítottuk. 54-es és 53-as azonosok egymással mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 69 mellette. Me ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 68-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetvenhárom, hetvenkettő azonos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hetvenes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 60, 65-öst. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es kiesik, 66-os, Szkülekákész szavazónk mellette, a 66-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következő oldalon, 64-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es nyelvi kérdés. 88-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 59-est. Lezárom. Elfogadtuk. 89-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 80-as, 81-es azonos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 83-as, 77-es azonos egymással mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os, 87-es azonos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás Nézzük még egyszer, nem figyeltem. Tehát 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 133-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. es B rész és a 94-es azonos, mellette. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96-os a devétől, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 116-os párnyó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90, 89-es mellette, ellene, el, elutasítva. 102-es kiesség, 100-as úgy szintén. Nem, mégiscsak szavaznunk kell ezekről. 102-es mellette. Van 102-es. Ellene tartózkodás elutasítva. Százas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Száz három részenkénti szavazással első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második részt. Lezártam a szavazást elutasítva. es kiesik, 97 B részhez érkeztünk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99 párnyó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 107 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elutasítottuk. 110-es és 109-es azonos mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 106-os. 106-osról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 113 részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük az első részt. Lezárva. Elutasítottuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 112-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 112-est. Lezárva elutasítottuk. 115-ös jön. Florence Zéber Lize mellette egyet átugrottunk, 114-est éppen elutasítottuk, 115-nél vagyunk most. Tehát a 114-est elutasítottuk az imént, azt hiszem. Jó, elnézést, akkor átugrottunk egyet, 114-es jön most, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Na, most jön a 115-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Deve 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 119 Pródi mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 119-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 126-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 127 mellette, 126-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Szavazás lezárva. Elfogadva. De nem is szavaz mindenki kártyával, aki itt van a teremben, ezért néha nem egyértelmű. 127-es Florence Zeber Líze mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 257-es a rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 134-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 deve, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157 kiesék, 139 részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 142. Ájkót Hassi. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144, B rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144 a rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 153-ast. Nem emeli mindenki a kezét, nehéz így. Lezárva. Elfogadtuk. Tehát elfogadtuk a 153-ast. 154. Részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155. Ellenőrizzük a második részt, a 154-esből egyel több néppárti szavazat. Most van rendben. Elfogadtuk. 155. Ittre, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 197-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 156-os a rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 156 B rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 189 Merkész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 158-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 159 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 159-est, Lezárjuk a szavazást. Elfogadva. 160-as részenként szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 178 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 182-est. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 161-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 162-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 163-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 164, ittre részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a második részt. Lezártam a szavazást. Elutasítva. ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 165-öst. lezárva elutasítottuk. 166-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 170-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 170-est. Lezártam. Elutasítottuk. 167 a szóbeli módosítóval ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 175 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 180 mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadva. 176 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 173, 174 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 179 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 124-es szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 124-est. Szavazás lezárva. Elutasítottuk. 184-es mellette ellene, tartózkodás, elutasítva 185, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 190, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 186, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 187, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 196 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 198 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 199 mellette, Gardini mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most mondják nekem, hogy kettőt töröltek, Szuli asszony és Franco úr visszavonja a támogatását erről. Szavazunk tehát, de a két név kiesik. Tehát a két százassal folytatjuk, B rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 204-es Gárdéni mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva módosítás mellette, csak ez a két név, csak ketten mondták vissza támogatásokat, a többiek megmaradtak Krámár, és a többiek megmaradtak. 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 203 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 205 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 206 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárva. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 208-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 209 és 207-es és 47-es blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos preambulum bekezdés, Delvó mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, elnézést, a 8-as jön, tehát a 8-as jön először, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a kilencest. Lezárva. Elutasítottuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tizen- tizenkettes mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész el, mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a második részt. Szavazás lezárva. Elutasítottuk. 16-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 15-ös. Mellette ellene tartózkodás el, elutasítva, és 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a végső szavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Egyet több néppárti szavazat. Szavazás lezárva. 35 mellette, 20 mellette, nulla tartózkodás. Gratulálok a vélemény szerzőjének. Nagyon fontos alapja ez a vélemény. A további munkánk számára a plenárisig és a kankúni konferenciáig, kedves kollégák. Ezzel elérkezünk a H1N1-es influenza járványjal kapcsolatos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 Please take a seat. Kérem mindenki foglalja el a helyét. So, herzlich willkommen an alle. Szeretettel üdvözlöm a szakbizottság minden tagját, üdvözlöm a szakértőket, és üdvözlöm azokat a vendégeket, akiket meghívtunk egy workshopra. a híres, mondhatnám hírhet H1N1 spanyol nátha, vagy nemzetközi nátha vírussal kapcsolatban, amely tavaly oly sokat, sokunkat foglalkoztatott. Arról szeretnénk ma beszélni, hogy a tagállamok hogyan reagáltak, és hogy az Európai Unió milyen szerepet játszott ebben a folyamatban. Különösen üdvözlöm a jelentéstevőt, Isen Devazit aki egy jelentést készít el a szakbizottság nevében arról a kérdésről, amely drámai reakciókhoz vezetett, illetve nagyon ö, különböző reakciókhoz vezetett. Nagy örömömre szolgál, hogy nagyszerű képviselők vannak jelen, akik intézményi szerepük során részt vettek a H1N1 vírus leküzdésében, vagy elleni fellépésben. A program szerint haladok. John F. ryan üdvözlöm egyrészt, a DG Sanko osztályvezetőjét, aztán a DJ Sanko részéről, Head of Unitját mondjuk úgy magyarul, aztán a DJ Sankoról Andrei, Andrei Riz, aki a közegészségügy és kockázat um, becslés um, igazgatója, a DG Entrétől Georgette Laiz, aki a Director of Industrial Innovation and Mobility Industries igazgatója, a volt svéd elnökségtől Anita Janelm van jelen, Szeretettel üdvözlök, üdvözöljük őt is, a svéd elnökség kellett, hogy megbírkozzon a vírus történettel. Nagy örömömre szolgál, hogy az EMA executive directorja, Thomas Löngren is itt van körünkben, valamint az ECDC korábbi igazgatója, Jakab Zsuzsanna is itt van körünkben, szeretettől üdvözöljük ők is, őt is. Az ECDC jelenlegi igazgatója Mark Sprenger, ő is itt van, szeretetül üdvözöljük körünkben, aztán még két további vegyünk, vendégünk van. Story, Paola Testori Kocsit, a DJ Sankóról főigazgató, valamint a belga elnökség részéről dr. Daniel Reinders is itt van. Nem voltam nagyon protokolláris, nem, nem nagyon protokoll szerint jártam el, hanem egész egyszerűen nem a csípésrend alapján, hanem a sorrend alapján olvastam fel a neveket. Mondtam már, hogy nagy volt az izgalom, a, az érdeklődés és a félelem a vírussal kapcsolatban, és a WHO pandémiát kiáltott, világjárványt kiáltott, Európának reagálnia kellett. Hál' Istennek nem olyan rosszul sült el a dolog, mint gondoltuk, de felmerül nyilván a kérdés, hogy az ilyen határokon átnyúló egészségügyi problémák esetében hogyan léphetünk föl, hogyan szervezzük meg a fellépést, hogyan kezeljük. Nos, ez a ma délelőtti workshopunk témája. A titkárságom arra emlékeztet, hogy csak 12.30-ig tudunk tanácskozni. Ez egyrészt hosszú idő, másrészt nem olyan hosszú idő, ezért arra kérnek, kérek személyesen is mindenkit, hogy a hozzászólók, az előadók tartsák be a számukra előírt időt. John Ryan 10 percet kap, aztán az öt pódium vita résztvevő négy percnél többet nem kap, erre figyelni kell, mert különben van, akire nem jut idő. Ryan úr, megadom önnek a szót, számoljon be arról, hogy hogyan látja, hogy történt az egész pandémia dolog. Thank you very much, Mr. Chair and members of Parliament. I'd like to thank the members of the... Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr azt is, hogy megrendezték ezt a mai workshopot. Júliusban a belga elnökség rendezett egy konferenciát az influenza járványról, és jelenleg is folyik a konzultáció. Remélem, hogy ebben a sorban, vagy ebben a folyamatban ez a mai workshop is hasznos lesz. Rendkívül fontosságúnak tartom azt, hogy utólag föltárjuk azt, hogy mi is volt a háttere ennek a pandémiának, megfelelően reagáltunk, reagáltunk rá, hiszen a jövőre nézve ez mindenképpen ebből előnyt, erőn, előny kovácsolhatunk. Tehát meg kell értenünk azt, hogy milyen általános háttere volt ennek az influenza járványnak, mennyire volt felkészült az EU. Szeretnék arról beszélni, hogy EU szinten milyen lehetőségeink vannak az ilyen hasonló válságokban, hogyan járhatunk el. 99 óta az ilyen bejelentésre bejelentendő betegségekkel, illetve járványokkal kapcsolatban számos jogszabályunk van. Ezen jogszabályok elsődleges célja az, hogy információ megosztásra alkalmas rendszert hozzunk létre, illetve hogy a bejelentésre köteles betegségek esetében, mint például az influenza, a megelőzést elősegítsük. 2005-ben aztán egy járvány felkészültségi tervet is megalkotott az EU. Ennek az volt a célja, hogy a tagállamok a prevenciós és ellenőrzési intézkedéseket jobban tudják koordinálni. Az egészségügy terén az ECDC vagy az EMA jelentett még előrelépést ezeknek a felállítása. Egyébként azzal kapcsolatban nincsenek jogszabályok, hogy a tagállamok milyen közegészségügyi lépéseket tesznek, tehát például a határon átnyúló közegészségügyi vagy egészségügyi fenyegetettségekkel kapcsolatban nincsen semmiféle harmonizációs elképzelés. Az ilyen járványok esetén gyakorlatilag a tagállamok kezében van, a tagállamok döntenek arról, hogy pontosan hogyan cselekednek. Most gyorsan végigfutnánk azon, hogy mi is történt az influenza járvány során. Először is Mexikó, illetve az Egyesült Államok arról tájékoztatott minket, hogy kitört egy új világméretű járvány, és ezt a WHO is megerősítette. Aztán egy olyan mechanizmus lépett be, amelynek, amely azzal foglalkozik, hogy hasonló helyzetekben megelőzni, megelőző lépéseket tegyen, illetve, hogy a tagállami szinten az, a koordinációt megoldja. Ezzel kapcsolatban audiokonferenciákat tartottak nap mint nap, és ezen konferenciák során azt beszélték meg, hogy hogyan lehet behatárolni a vírus terjedését. A korai szakaszban a tagállamok azon gondolkodtak el, hogy hogyan lehet fellépni például az utazók közönség esetében, azon utasokra gondolok, akik kockázati, kockázatos térségekre utaznak, illetve hogy milyen tanácsot lehet adni a lakosságnak megelőzés tekintetében, milyen higiéniai intézkedések szükségek, szükségesek, avagy milyen antivírusos gyógyszerek lehetnek szükségesek. A bizottság azt próbálta meg elérni, hogy a közösségen belüli vírus terjedésre egy megfelelő szabályokat dolgozzon ki. 2009. július 11-én a WHO hatos szintre emelte a készültséget. Ez azt jelenti, hogy először fordult elő a világméretű járvány esete. Egyre több esetről lett tudomásunk Európában, illetve az Európai Unióban megtörtént az első haláleset is. A Egészségügyi Gazdasági Bizottság nyilatkozatot adott ki amelynek célja, hogy a közös elveket, illetve intézkedéseket lefektesse. Például az iskolák bezárásáról, illetve a fertőzöttek kezeléséről szóltak különböző intézkedések, azon esetekben, hogyha a fertőzött nem saját hazájában van. Aztán az oltás stratégiáról is szólt ez a nyilatkozat, azzal kapcsolatban, hogy mely, a lakosság mely rétegei élveznek prioritást oltások tekintetében. 2009. szeptemberében az oltással kapcsolatban egy újabb nyilatkozat jelent meg a bizottság részéről, és ez reagált erre a válságra is. Szeptember végén, 2009-ről van még mindig szó, pozitív ajánlások után az Európai Gyógyszer ügynökség javaslatára a bizottság az első oltás hullámot engedélyezte, és októberben meg is kezdődött az oltások kiosztása, illetve beadása. Bizonyos tagállamok nagyon előjártak az oltások megrendelésében, mások azonban nem. Ez egyfajta egyenlőtlenséget teremtett, és a bizottság megpróbált ezt úgy megoldani, hogy pályázat, a pályázati kihívásokat rendezte és harmonizálta a különböző ö, oltó anyagok beszerzése tekintetében. Egy új rendszer kezdődött tehát el, ez még ezt akkor kezdték el használni, amikor Ukrajnában nagyon súlyosra vált a járvány. Aztán Bulgáriában is nagyon súlyos lett a helyzet, nem volt megfelelő, nem volt megfelelő orvosság, megfelelő mennyiség orvosság elérhető. A egészségbiztonsági bizottságban nagyon komoly munka folyt, illetve rendszeresen találkoztak az európai egészségügyi miniszterek is. A bizottság összehívott egy miniszterű szintű találkozót, és a G hetek, illetve Mexikó szintén összeültek annak érdekében, hogy hatékony nemzetközi együttműködést alakítsanak ki. A tagállamok fellépését is megpróbáltuk koordinálni, ezért a bizottság 2010-ben megpróbálta kiértékelni azt, hogy, hogyan lé- hogy mit is tett, hogyan reagált az EU. A folyamatban lévő válság, illetve folyamatban lévő járványból próbáltuk levonni a következtetéseket. És ezt a, az erről szóló jelentést eljuttattuk a parlamentnek. a belga elnökség júliusban rendezett konferenciára is bemutattuk, illetve elhoztuk ezt ide a mai workshopra is. Nos, a járvány utáni időszakban Rendkívül fontos az, hogy továbbra is odafigyeljünk arra, hogy milyen tanúságokat lehet levonni ebből a világméretű járványból. Nos, végezetül az értékelések kapcsolatban a legfőbb döntéseket szeretném kiemelni, amelyeket az EU fogadott el. Először is a definíció. Ez alapján az EU-s tagállamok világosan láthatják, hogy milyen definíciók alapján beszélhetünk hasonló járványról. Aztán a tagállamok tanácsi következtetéseket fogadtak el, melynek lényege a szolidaritás, illetve a koordináció hasonló fenyegetettség esetén. Aztán ajánlásokat és kijelentéseket fogadtunk el a kockázat menedzsmenttel kapcsolatban. Mindez az egészségügyi, egészségi biztonsági bizottságon keresztül történt. Szeptemberben, még 2009-ben, mint említettem, öt nyilatkozat is megjelent a bizottság részéről. Itt az EU által történt, vagy megtett beruházásokra utalunk, hiszen az elmúlt öt évben nagyon odafigyeltek a tagállamok arra, hogy megelőző lépéseket tegyenek. Ezen a területen azt gondolom, nagyon szigorúknak kell lennünk, és még nagyon sok tennivalónk van. Remélem, hogy a mai workshop is hozzájárul ehhez a munkához, és a jövőben még jobban tudjuk védeni az EU-s állampolgárokat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű bemutatót az Európai Bizottság részéről. Négy pódium résztvevő fog az általunk föltett három kérdésre válaszolni. Először Andrei Rísznek adom meg a szót, aki mintegy négy percben válaszolhat a kérdésekre. Uh, thank you very much, sir. Uh... Köszönöm szépen, igen tisztelt képviselők, meg szeretném köszönni a parlamentek, hogy megszervezte ezt a workshopot. This presentation we have received the main, uh, the main stages of the EU response to the pandemic. És itt uh, az EU válaszát szeretnénk összefoglalni a pandémiára. Az, hogy áttekintsük a válaszadást, fontos, hogy azon kulcs elveket figyelembe vegyük, amelyek meghatározták a fellépést. Azért, hogy állampolgáraink közegészségügyi védelmét biztosítjuk, a pandémiára adott választ azon alapelvek határozták meg, hogy a tagállamok koordinált módon reagáljanak a pandémiára a legújabb tudományos felismerések alapján. Ahogyan Ryan úr is hangsúlyozta, a koordináció játszott kulcs szerepet, mondhatnánk a koordináció volt a kulcs tényező. Célunk volt az is, hogy a társadalom egészére való hatást csökkentsük, és ezért először arról fogok beszélni, hogy természetesen a globális pandémiákra soha nem lehet teljes egészében felkészülni. Ugyanakkor aktív felkészüléssel és koordinációval a hatóságok hatékonyan tudják csökkenteni és kártalanítani a kárt, amelyet a pandémia okozott. A közegészségügyi krízis a 20. 21. század köz, első közegészségügyi krízisére az EU hatékonyan válaszolt, különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy mi történt a világ más területein is, mondjuk Ukrajnában, ahol a felkészültség nem volt elég hatékony. Az USA és a mexikói hatóságok első jelentései után az EU gyorsan aktiválta krízismenedzsment kapacitását, és nyomon követte a krízist, biztosítva, hogy EU és nemzetközi szinten is választ adjanak a krízisre. Az együttműködést és a szinergiát használtuk föl válaszadásunk során. Kitűnő volt az együttműködés a bizottság egyes szolgálatai között, a Szankó, az Entre, főigazgatóságok, valamint a gyógyszerhatóságok között, és a, a MIK mechanizmus, a GLS illetve akár határzár eh, intézkedések is hatékonyak voltak, mi több, a kommunikáció kitűnő volt, minden nap közleményeket bocsátott ki a bizottság, illetve felvette a kapcsolatot az érintettekkel. Az egészségügyi eh, biztonsági bizottság volt az az, az, az instrumentum, amelyel a munkát végeztük és irányítottuk a prioritásos csoportok vakcinációja, beoltása, vagy az utazási tanácsadás, hogy csak egy-két tevékenységét kiemeljem ennek a bizottságnak. Így biztosítani lehetett, hogy a tagállamok koherens és átfogó intézkedéseket foganatosítsanak, csökkentendő politikai és szociális kihatásait a pandémiának. meg szeretném köszönni parlamentnek is azt a munkát, amelyel jelentős részt vállalt a pandémia hatásainak csökkentéséért, segített a pandémia definíciójának meghatározásában és a statisztikák kialakításában. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azonnal be is fejezem az olvasást, mondja a felszólaló, meg szeretném köszönni két ügynökségnek is, akik eh, segítették a munkánkat. Az ECDC-nek köszönjük, mondja az elnök, köszönjük, amit idáig elmondott. És most pedig eh, Georgette Lali-nek adom meg a DG Enterprise részéről a szót. Tessék, parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a vakcinák piaci engedélyezéséért feleltem abban az időben, amikor a pandémiát pandémiának nyilvánították, és ezért arról beszélünk, hogy mi történt a múltban, 2010. februárjáig, amikor ezt a dossziét a DG Sankónak átadtuk. 2005-ben, amikor a pandémia felkészülési tervet elfogadtuk, nem rendelkeztünk jogi kerettel annak érdekében, hogy sürgető és kül kivételes esetekben vakcinát engedélyezünk és vezessünk be a piacra, és ilyen feltétele a hatos pandémia riasztási szint. A piaci engedélyezés szabályait nem módosították 2004-es módosításuk után, ezért egy olyan jogi keretet kellett kialakítani, mely lehetővé tette, hogy sürgető intézkedéseket tegyünk, és sürgető piaci engedélyeket megadjunk a 2005-ös jogi keret felett, keretein belül. Ezért variánsnak tekintettük a pandémia vakcinát, épp úgy, mint ahogy az minden egyes influenza vakcinát így kezelünk jogi szempontból, tehát egy kulcs dossziét választottunk ki, a H5N1 dosszié volt ez, ez volt a legközelebb eső leírás a pandémia H1N1 vírushoznak. 2009-ben amikor a WHO hatosra emelte a riasztási szintet, megkaptuk a felhatalmazást, hogy a rendkívül és kivételes feltételek fennállása okán a piaci autorizációt végrehajtsuk, még akkor is, hogyha a preklinikai és klinikai adatok nem álltak rendelkezésre. De ezt az EU jogszabályok lehetővé teszik ám ezen jogi kötelezettségek keretei között igyekeztünk az e MEA-s dolgozó munkatársakkal, és biztos vagyok benne, hogy Thomas Löngeren majd szól az e MEA részéről, a piaci autorizációról. Tehát az e MEA-val és az DG Szankos kollégákkal együttműködve igyekeztünk a tudományosan legjobb lehetőséget megtalálni, a déli féltekén a vírus terjedéséről voltak adataink, és júniustól szeptemberig az gyógyszeripar klinikai kísérleteket is végrehajtott a déli féltekén. Ám ezeket a tanulmányok nem voltak teljesek és mindenre kiterjedőek. Ám ekkor minnyáján az ügynökséget, az e EMEA-t és a bizottság szolgálatait valóban csúcsra járat láttuk, az adatállományokat különösen megvizsgáltuk. Két különösen érzékeny csoport volt, a várandós nők és a kisgyermekek, róluk rendelkeztünk a legkevesebb adattal. Egyrészt tehát egy olyan vakcinát kellett a piacra bevezetni, amelyet használtunk volna, amikor jön a vírus, a influenza októbertől ugye tél végéig, másrészt pedig egy olyan vakcina legyen, amely hatékony, de biztonságos is. És azt hiszem, hogy a két agálynak megfeleltünk a vakcina engedélyezése során. Ennyit akarok mondani, és majd megválaszolom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Láliz asszony. Most a korábbi svéd elnökség képviselője következik, Anita Jenem, tessék. Thank you very much for inviting us to this workshop uh, and uh, you invite Megköszönöm, hogy megrendezték ezt a workshopot. Maria Larson miniszterasszonyt eh, hívták meg, de miután ma új eh, kormány lép hivatalba Svédországban, nem tudott eljönni, úgyhogy én helyettesítem. Először is szeretném azt leszögezni, hogy az EU eh, e eljárásával kapcsolatban óvatosnak kell lennünk, hiszen még mindig folynak az értékelések. A második dolog pedig az lenne, hogy nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy nincs meg az összes tényünk. Azt gondolom, hogy az nem tesz jót a válságnak, illetve a hasonló fenyegetettségnek, hogyha nem dönt az Európai Bizottság. Nagyon sok volt a tudományos bizonytalanság. Azt gondolom, hogy ilyen esetekben sokkal jobb valamit tenni, mint hogyha később azért kritizálnának minket, hogy nem tettünk semmit. Ne felejtsük el azt, amit az imént John Ryan említett, hogy ez egy olyan terület, ahol, ami alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, tehát a működési operációs szintet a tagállamok menedzselik. Tehát a napi ügyvitel egyértelműen a tagállamokra tartozik. A legtöbb beavatkozás regionális és helyi szinten történik. Aztán ilyen válságok során az az alapelv, hogy a döntéseket leginkább olyan szinten kell megtenni, ami a lehető legközelebb esik az érintettekhez, tehát milyen alacsony a szinten. Történt ugyanakkor Európai Uniós koordináció, és azt hiszem, hogy ez jól, megfelelően folyt le. Volt egy szakértői konferenciánk a felkészültségről júliusban, aztán egy informális minisztéri találkozó is sor került a konferencia alatt. Aztán a tanácsban az elnökség barátai csapata, vagy csoportja is megbeszélte ezt. Ez a kérdés később a tanácsi következtetések közé került októberben, illetve ez volt az alapja a bizottság nyilatkozatának is, tehát nagyon jó volt az együttműködés a tanács és a bizottság között. Aztán a decemberi tanács on is napirendre került ez, és kezdeményezéseket is kidolgoztunk. Nos, mit értünk el? Már júliusban a szakértői találkozón egyöntetű döntés született a tagállamok körében, melynek értelmében a meglévő forrásokat kell felhasználni, és meg kell próbálni a járvány terjedését megakadályozni. A szakértők arra jutottak, hogy a nemzeti pandémia tervet felül kell vizsgálni, attól függően, hogy mit tudunk a járvány kitöréséről. Ugyanakkor nem egy ilyen járvány során kell megváltoztatni az alaprendszert, ezeket a, ezeket a változtatásokat két járvány között kell megtenni. Ez alapvető fontosságú a válságra való fölkészülésben. Már júliusban észre kellett azt vennünk, hogy bizonyos tagállamok jobban föl vannak készülve ilyen esetekre. Ezért is kértük azt a, bizottságot, a bizottságtól, hogy tegye fele a kérdést a tagállamok felé, hogy koordinált fellépése van-e igényük. Illetve előírtuk a tagállamok részére az oltóanyag cserét is. A jövőbeli föllépések, illetve lehetőségekkel kapcsolatban egy jelentést készítettünk, tehát hogy hasonló esetekben mennyire kívánják koordinálni fellépésüket a tagállamok. Ahogy dr. Ryan is említette, lejárt az ideje, mondja az elnök, de arra kérem, hogy legyen elnéző, és az elnökségnek is annyi időt adjon, mint a bizottság. Okay. Was not foreseen. Okay. Maybe you, we come back to, okay, thank you. Talán majd, a, ha a kérdésekre válaszol, akkor kiegészítheti mondandóját. Köszönöm. Megköszönöm a beszámolóját. Most pedig az EMA igazgatóját, Thomas Löngren kérem fel arra, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselők! Igyekszem a három kérdésre válaszolni. Kezdem az elsővel. Az Európai Gyógyszerügynökség szerepe három elemből áll hogy gyors választ eh, adást biztosítsunk az epidémia kinyilvánítása után, másrészt pedig eh, segítséget nyújtsunk az egészségügyi munkatársaknak, harmadsorban pedig nyomon kövessük a vakcina, az oltóanyag biztonságát. Az ügynökség 2003-ban az Európai Bizottság szolgálataival felkészült a pandémia kitörésére, és az európai szakértői csoportot is fölállítottuk. Amint a pandémiát kinyilvánították, <clears throat> kihirdették 60-70 szakértő elkötelezetten dolgozott a hálózatban. A kulcs dosszié kidolgozása nagyon gyorsan megtörtént, és így a, a vírus törzset meg lehetett határozni. Három vakcinát, három oltóanyagot elfogadtunk, mielőtt kitört a világ betegsége, a pandémia, és ezért úgy gondolom, hogy a kulcs dosszié stratégia sikeres volt. Második kérdés milyen haszonnal járt ez a megközelítés. Az az időszakos influenza vakcina törzsek meghatározásából több éves tapasztalata rendelkeztünk, és így sikerült a gyors eljárást végrehajtani. <clears throat> Természetesen hasznot és a veszélyeket mindig figyelembe kell venni, figyelembe kell venni a meglévő adatokat és a kockázatokat. Három elfogadott vakcinával rendelkeztünk. Több mint 6 ezer ember, és köztük gyerekek is voltak, esettanulmányán alapultak ezek, és tudtuk, hogy az oltást kapó személyek immunitása nőtt. Fontos ezen felül, hogy a gyártási folyamat is a legmagasabb normáknak felelt meg, és lehetőségünk volt arra is, hogy a kivételes esetek fennállása, kivételes körülmények fennállása esetén engedélyezzük a vakcinát. Fontos volt a nyomonkövetés is. 45 millió embert oltottak be a pandémiát okozó influenza törzs elleni oltóanyaggal, és nyomon követtük a vakcinák biztonságát, és ez idáig semmilyen komoly mellékhatást nem sikerült megállapítanunk. Harmadik kérdés. A pandémia felkészülési terv azt jelentette, hogy a legkitűnőbb Európai Uniós szakértőkhöz hozzáfértünk a hálózatunk segítségével, és itt a weben hozzáférhető adatok a szakértőkről elolvasók, elolvashatók, a kutatóintézetekből, egyetemekről jöttek ezek a kutatók, és um, a teljesen hozzáférhető és transzparens az adatállomány. A EMEA hasonlatosan működik, mint a parlament jelentéstevő, árnyék jelentéstevő írja a beszámolót, minden beszámolót peer review-nak vagy társ ellenőrzésnek vetünk alá, és az egész rendszer célja az, hogy ne egyetlen egyén dönthessen a végleges eredményekről. Figyelembe véve a közérdeklődés magas voltát, speciális intézkedés vezet, intézkedéseket vezettünk be, egy speciális websájtot állítottunk fel, köszönöm szépen, mondja az elnök, és itt természetesen eh, publikáltuk az információkat. Köszönöm szépen, Lundgren asszony. Most pedig Jakab Zsuzsanna kap szót, előző korábbi funkciójában, mint az ECDC korábbi igazgatója, hiszen most nem a WHO-s köpönyögében lép fel, hanem az ECDC is kalpagját hordja. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a meghívást, és Remélem, hogy új beosztásomban is a WHO regionális direktoraként is együttműködhetek majd az Európai Parlamenttel. Még egyszer megköszönöm, hogy meghívtak, illetve hogy megszervezték ezt a workshopot. Nagyon fontos ez az európai tagállamok számára egy pozitív üzenettel szeretnék kezdeni. Szerintem a pandémia alatt nagyon sok dolog nagyon jól működik, de persze tapasztalatot is le kell vonnunk fellépésünkből. Az ECDC-nek én voltam az első igazgatója. Amikor elkezdtem a munkámat, akkor még csak papíron létezett az ECDC. Aztán 2005-ben született meg a felállásunkhoz szükséges jogszabályi keret, nagyon gyorsan kellett felállítani az apparátust. Kipriano úr, aki akkor biztos volt, azt kérte, hogy látogassunk el az összes tagállamba, és ellenőrizzük a, a pandémia felkészültsége nemzeti tervet, ami nem volt könnyű, mert kevesen voltunk. Elkezdtük a munkát, és három év alatt sikerült is teljesíteni ezt a feladatot. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió a legjobban felkészült régió volt a pandémia során. A második üzenetem önöknek az lenne, hogy hogy az EU rendszere nagyon jól működött, az ECDC egyébként a jogszabályok szerint a kockázat megállapítással foglalkozik. Ez persze csak akkor működik, hogyha beleilleszkedik az egész EU-s rendszerbe. Szorosan együtt működtünk a tagállamokkal, a bizottsággal, illetve önökkel, a parlamenttel is. Természetesen az elnökséget sem szabad elfele, elfelejteni. Azt gondolom, hogy példaértékű volt az együttműködés a válságos időszakban. Mint említettem, az ECDC-t nagyon gyorsan kellett létrehozni, felépíteni. Az eredményeket megpróbáltuk minél hamarabb elérhetővé tenni. 2005-ben megszülettek az első értékelések, és aztán egyfolytában frissítettük ezeket. Megvolt az összes kockázat elemzés, ezek független vizsgálatok voltak, és erre ezt még egyszer kiemelném, tehát függetlenek. Legjobb szakértőik vettek részt a munkában, nagyon kiegyensúlyozott, illetve átlátható értékelések voltak ezek. A tanács adó fórumokon is megvizsgálták ezeket. Ez a legjobb szakértői grémium jelenleg az EU-ban. Egyébként ezeket az értékeléseket megtalálják a weboldalunkon. Aztán heti, illetve napi frissítéseket is tettünk, illetve iránymutatásokat is megfogalmaztunk a tagállamok felé ezek szükségesek a bizonyíték alapú döntésekhez. És mint említettem, mindezt felraktuk a weboldalunkba. Nagyon sok szakértői ülést is tartottuk, de ez már igazán részletkérdés. Szeretném azt kiemelni, hogy sokat kritizálták a szakértőket Európában, illetve világszerte. Szeretném megvédeni a szakértőket, hiszen nagyon fontos szerepet játszottak a járvány során, és mindenképpen jó munkát végeztek. A WHO-val egyébként együttműködtünk a pandémia során. Nemrégiben lépett hatályba az ezzel kapcsolatos nemzetközi iránymutatás. Ez megadja, hogy kinek, mi, egy előírja, hogy pontosan kinek mi a szerepe egy ilyen közegészségügyi veszélyhelyzet során. A főigazgató feladatkörébe tartozik az is, hogy bejelentse, illetve kijelentse, hogy egy pandémiáról van szó, de természetesen ő is szakértők tanácsára cselekszik. A pandémiákra vonatkozó iránymutatásokat szintén kidolgozták, ezt sem egyedül ellenőrzi egyébként az igazgatónak szakértők segítségével. Köszönöm szépen, mondja az elnök. If uh, this is uh, interested in the lists uh, Uh, Hogyha valakit érdekelne a lista, akkor emlékeztetem tehát ugye emlékeztetek mindenkit arra, hogy 9 óráig zajlik a szakbizottság ülés, és nem értem, hogy mit akarnak itt, itt felfilmezni. Karl Heinz. Nos, hát az ilyen administratív kérdésekben általában békés vagyok, de elfogadhatatlan számomra, hogy ma egész délelőtt bizonyos kollégák egy televíziós kamerával uh, sétálnak körbe, figyelik, hogy hogyan szavazunk, ezt persze demokrataként el tudom fogadni, de aztán, hogy itt egy hölgy áll, és teljesen lazán a jelenléti listát filmezi, aztán pedig nyugodtan ott marad. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy 20 éves parlamenti tevékenységem során ezt még nem tapasztaltam meg. És egész egyszerűen meg kell kérdeznünk, hogy ki az úr a házban, elnök úr. Rendben van, rövidre fogjuk a dolgot, megkérdezzük a tagokat, ki e, támogatja, hogy itt fényképezni lehessen. Nem az a kérdés, Leinen úr, jó barátok vagyunk, de hát ez most nem az a kérdés, hogy ezt elfogadjuk-e vagy sem. Vannak szabályok, amelyek az képviselő kimunitását szabályozek. Nem kell itt most um, ízélni, tehát, hát, tehát teljesen jól van ez így, ahogy van, én itt tőlük mindent látok, szóval akkor most a hölgyet kérjük meg, hogy hagyja el a termet, ugye? És kérem, hogy a jegyzőkönyvbe jegyezzük le a hölgy nevét is, hogy kapcsolatot tudjunk vele tartani. Persze, hát a teremszolgák ezt megoldják. Egyébként az Európa TV volt itt jelen, amelyen mi saját parlamenti tévénk. Rendben van, köszönjük szépen. Köszönjük tehát a panelistáknak, és most pedig a kérdés, kérdések és feleletek körére jutunk. Szigorú voltam a vendégeinkkel, hát most szigorú kell, hogy legyek a tagjainkkal. Ismerjük ezt egy perc kérdés, két perc válasz. Azután még 30 perces eh, újabb eh, tisztázó kérdést lehet feltenni. Az első kérdést pedig Michel Rivazi teszi fel egy percben. Hogyha lehet, akkor konkrétan valakit kérdezzem meg, ha erre lehetőség van. Michel, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon, nagyon örülök annak, hogy létrejött ez a meghallgatás. Voltak éppen felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió függ vagy független-e a nemzetközi szervezetektől. Hiszen a probléma, amely itt felmerül a következő. Amikor a WHO kihirdette a pandémiát, akkor csak 144 halottról tudtunk, 190 országból, ahol a kockázatokat felbecsülték. 140 halott volt. Mégis a hatos uh, riasztási fokozatot hirdette ki a WHO képviselőként azt mondanám, jól van, itt van az EMA, itt van az EMA, az ECDC, vannak európai szervezetek, és a HOF és akkor kérdezem a bizottságot, hogy voltak éppen ki rendelkezik, eh, ki dönthet arról, hogy egyetértünk-e a hatos riasztási fokozattal, vagy sem. Egyetértünk-e azzal, hogy eh, tömeges oltásokat rendeljünk-e el, vagy sem. Kérdezem, hogy ki eh, dönthet erről? Bizottság? Nem tudom, hogy nem a bizottsághoz intézték a kérdést. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de nincsen egyszerű válasz rá. Az Európai Bizottság nem, az Európai Unió nem tagja WHO-nak, hanem a tagállamok tagjai WHO-nak. A WHO közegészségügyi szerződését a WHO minden tagállama aláírta, arról, hogy koordinálják a globális kihívásokra adott választ. Globális volt a fenyegetettség, ezért nehéz azt mondani, hogy senki sem koordinál, ezért a tagállamok azt mondták, a WHO tagállamai azt mondták, hogy WHO legjobb szervezet, és ilyen módon a WHO élt azzal a joggal és hatalommal, melyet a tagállamok rá delegáltak, ráruháztak. Az EU pedig a felkészültségi terv, a Preparedness Plan alapján ö, válaszolt, erről John Ryan beszélt, ezt 2005-ben előírták, és itt természetesen a nemzetközi szervezetek szerződésekben ránk háruló kötelezettségénknek is meg kellett felelni. Tehát fontos, hogy a WHO a lehető legjobban játszál a szerepét, és ezért értekelni kell, hogy mit tett a WHO, hogyan menedzselték a krízist. Nos, a következtetés, amelyet ebből levonok, az, hogy az Európai Unió és az intézményei függenek a WHO-tól. Tehát az Európai Uniónak nem is állt lehetőségében, hogy azt mondja, hogy nem értünk egyet a WHO-ban hozott döntéssel. Miközben hát mi Európai Unió vagyunk, független a WHO-tól. Egy percben, tessék. Köszönöm. Ahogy már elhangzott, ez alapvetően tagállami hatáskör. A világon, illetve az EU-ban is nagyon sok magas szintű közegészségügyi szakértő van. Ők nem kérdőjelezték meg a WHO epidemiológiai szakértői véleményét. Mr. Chairman, let me emphasize once again that the Jakab asszony. Köszönöm, elnök úr. Az ECDC-ben, mint említettem, a kockázatelemzés független volt, ugyanakkor az adataink azonosak voltak, azonosak voltak mint a többi intézmény, illetve or, ö, szervezeté, ugyanolyan következtetésekre jutottunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt megfelelő az, a kockázatértékelésünk, vagy hogy ezt nem tettük meg. Még egy dolog, a WHO WHO általában konszenzusos alapon működik. Nagyon kevés a jogilag kötelező érvényű jogszabály, de a nemzetközi járványokra vonatkozó jog, szabályok pontosan ilyenek. Természetesen ebbe bele van építve bizonyos sok rugalmasság is. Azt gondolom, hogy sokkal részletesebben kéne kidolgoznunk azt, hogy ezt a rugalmasságot hogyan értelmezzük a jövőben. Amikor a főigazgató úgy úgy dönt, hogy még nem írja ki a járvány utáni időszakot, tehát a posztpandémiás időszakot, akkor ezt nem tehetjük meg. Arra kéne a jövőben odafigyelni, hogy a regionális jellegzetességeket hogyan dolgozzuk ki, illetve hogy milyen lehetőségeink vannak a nemzetközi közegészségügyi szabályok keretében. Most Andel Vó következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Némileg szkeptikusan látom az együttműködés, illetve a koordináció kérdését. Pedig talán ez lenne itt a lényeg. Az egészségügyi biztonsági bizottságnak nagyon fontos a szerepe ebben a koordinációs feladatban. Ez a bizottság vajon megfelelően reprezentatív volt-e? Vajon egyöntetű döntéseket hozott-e? Vajon megfelelő információt kaptak -e a tagállamok ettől a bizottságtól? Hiszen végül az összes tagállam önállóan fejlesztette ki az Tehát valójában ki el, hogy a tagállamokban mi történik? Ez a bizottság? Aztán az oltóanyagok virtuális állománya lehet, hogy szükséges, de valóban ez az ideális. -e. Elnök, ki szeretne válaszolni? Sztori asszony? Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Az a, a legfőbb kérdés az az, hogy hogyan lehet javítani a felépésünket? A Lisszaboni szerződés alapján, ami ugye január 1-én lépett életbe, az Európai Unió parlamenti és tanácsi szabályzás, illetve rendelet alapján ö, föléphet együttesen is határokon átnyúló járvány esetén. Tehát ezen új szerző, ezen új cikk alapján meg lehet ezt tenni. Egyébként jövőre fogjuk ezt a javaslatot bejelenteni, mert nem egyszerű a kérdés. Hogyha megvan ennek a rendeletnek ez a cikke, akkor sokkal jobban tudunk reagálni hasonló esetekre, még akkor is, hogyha WHO-val nem értünk egyet. Tehát ez alapot kínál arra, hogy önállóan reagáljuk. A H1N1 járvány idején ez nem volt még meg ez a jogi alap, tehát megváltozna a helyzet. Egyébként majd később kidomborítom ezt a témát. Nos, én is fölteszem ezt a kérdést. Én azért teszem fel ezt a kérdést, mert én úgy láttam, hogy nem volt megfelelő az EU reakciója, reakciója úgyhogy mindenképpen javítani kéne ezen. Egy másik téma. azt gondolom, hogy nem a veszély szinten kell alapulnia a pandémia definíciónak, hanem hogy hány esetről beszélhetünk, tehát mennyire fertőző a betegség. Egyébként ez nem egyszerű. Sokan azt gondolják, hogy az EU-nak és a WHO-nak, WHO-nak harmonizálni kéne a definícióját. Jakob A világ méretű válság kritériuma világosak. Új vírusnak kell fenn lennie, emberről emberről átvihetőnek kell lennie, és a földrajzi eloszlást is teljesen egyértelműen szabályozzák a nemzetközi szabályok. Ugyanakkor a HRI bizottságok a WHO irányító testületeihez fordulnak majd az áttekintésük a januárban, és így sikerül meg megállapítani, hogy mi sikerült, mi működött, mi nem, és ez alapján lehet átalakítani szabályokat, hiszen világos, hogy a paramétereket kell majd megvizsgálni, például a súlyosságot is esetleg paraméterként be lehet venni a mutatószámok közé, ez nagyon fontos. Még egy valamit ki szeretnék emelni, és elnézést, hogy egy kicsit többet szólalok fel, elnök úr hogy különböző döntéseket hoztak a tagállamokban a közegészségügyi intézkedések kapcsán. Ezek főleg az hozzáférhetősége fügtek össze, illetve a vakcinából nem mindenhol volt ugyanolyan mennyiség, és ezért különböző döntéseket hoztak arról, hogy kit, kitoltsanak be, kit ki legyenek az prioritásos csoportok is. <clears throat> Hogyha az állampolgárok látják, mi történik a szomszéd államban, akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ez más-más országok más-más döntő, miért hoznak más-más döntéseket a közegészségügyi ügyekben. Úgy hiszem tehát, hogy ezen a területen is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a szinergiákat növelni a közegészségügyi fellépések között az egyes tagállamok között, valamint a kommunikációnkat is javítani kell, hiszen azt hiszem, hogy ez nem volt jó. Gacró asszony az SND frakció részéről parancsoljon. Először is szeretném megköszönni, hogy az összes EU-s intézmény képviselője jelen van, és szeretném megköszönni azt is, hogy ma csak azzal foglalkozunk, hogy milyen rengeteg milliónyi vakcinára nem volt szükség Európában, és hogy mennyi halálesetet sikerült elkerülni. Ha azonban másrészt megnézzük, hogy hogyan észlelik a nyilvánosságban azt, ami történt, akkor azt látjuk, hogy hisztériát keltettek sokszor, és hogy tulajdonképpen nem is volt alapja a pandémia kiirdetésének. Az én kérdésem az lenne, és talán ezzel már a második részbe folyunk át, az európai intézmények megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek, vagy hatáskörökkel rendelkeztek volna-e arra, hogy ezt a rossz képet, amit kifelé közvetítettek, ezt befolyásolják valahogy, és másodszor szüksége van-e további hatáskörökre, amelyekkel az EU legutóbb nem rendelkezett, annak érdekében, hogy a realisztikusabb legyen a kép, amit kifelé közvetítünk, és hogyan akarjuk a hitelességet a, újra javítani, hiszen a jövő szempontjából ez nagyon fontos lesz. Részint a következő körben beszélünk majd a jövőről, talán a következő körben válaszolhatunk majd erre. Ki szeretne válaszolni? Was die Vergangenheit angeht? ami a múltat illeti. Igen. A fertőző betegségekre vonatkozó jogszabály reformját jövő évre tervezzük, és ez figyelembe fogja venni a Lisszaboni szerződés során megerősödött jogalapot. Megvizsgáljuk a jelenlegi jogszabályt, megvizsgáljuk az értékelési be beszámolót, és ennek segítségével a PECA tanács és a parlament egyetértését feltételezve meg tudjuk majd erősíteni a jogszabályokat úgy, hogy figyelembe vesszük, hogy megerősítsük az ilyesfajta helyzetekben az Európai Unió válaszadási lehetőségét. Jakab asszony, parancsoljon! Nagyon sok volt a bizonytalanság a pandémia során. Kevés információval rendelkeztünk kezdetekben, hogy hogyan bontakozik ki majd a pandémia. És ezeket a döntéseket mindebben a kontextusban kell megvizsgálni. Egy olyan szenárióra készültünk fel, amely sokkal súlyosabb volt, mint ahogyan végül a pandémia alakult. Moderált volt a pandémia. Másrészt az óvatosság elvét használni kellett, és az óvatosság el, elve minden egyes biztonsági terv része. Ugyanakkor az én fő üzenetem az, hogy sokkal rugalmasabbá kell tenni a pandémia terveket a jövőben, biztosítandó, hogyha mérsékeltebbé vagy enyhébbé válik a pandémió, pandémia, akkor ne a legsúlyosabb szene, helyzetre ki felkészült szenáriót alkalmazzuk tovább. Ha nincs további észrevétel, akkor megadom az ALDE képviselőinek, Corinne Lepázsnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is nagyon örülök, hogy sor került erre a workshopra. Jakab asszonyhoz intézném kérdésemet. Elnök asszony, amikor szeptember 1-én 2009-ben felszólalt itt, átolvastam azt, hogy mit mondott akkor, és átnéztem az ön válaszait is, amelyeket akkor adott akkor nagyon mérsékelten nyilatkozott a fejleményekkel, a kockázatokkal kapcsolatosan, amelyek összefüggnek a járványjal. Miért nem vették jobban figyelembe ezt a mérsékelt megközelítést? És másodszor, akkor is már nagyon részletesen beszélt a kockázatokról és a mellékhatásokról, illetve az oltások sorrendjéről. Akkoriban azt mondta, hogy az egészséges fiatal felnőttekkel kellene kezdeni az oltást, akkor miért nem tartották be az önjavaslatait? És ami a kronológiát illeti, szeretném még hozzáfűzni, hogy 2009. április végén nulláról egyre, majd egyről kettőre emelték a készültségi fokozatot, májusban pedig kettőről egyre csökkentették, mondván javul a helyzet. Június 11-én azonban bejelentették, hogy a WHO támogatják a hatos készültségi fokozattal kapcsolatosan, ezt nem értem. Tehát ezek az intézkedések, amelyek észszerűek kellett volna, hogy legyenek, ezek miért nem voltak hatékonyak? Ez egy tudatos döntés volt, nem tudtak itt cselekedni. Mi ennek az oka? Frau Jakab. Jakab asszony. Az ECDC feladata, hogy a kockázatokat felmérje, a közegészségügyi döntéseket pedig más hatóságok hozzák, ez nem az LCDC e feladata, hiszen ez mondtam, az EU-ban vannak ügynökségek, mint mi, akik felbecsülik a, a kockázatokat, és tudományos tanácsokat adnak, de ezután a tagállamok feladata, hogy a kockázatokat menedzseljék, és a közegészségügyi döntéseket meghozzák, melyeket az Európai Bizottság koordinál. Mint hogy a nemzetközi tagállamok a nemzetközi egészségügyi rendeletek meghozatalában részt vettek, a főigazgató döntött, és épp erről beszéltem. A nemzeti pandémia felkészültségi tervekben sokkal több rugalmasságot kell lehetővé tenni, hogy regionális rugalmasság álljon fenn, és egyébként a nemzetközi egészségügyi szabályok ezt lehetővé teszik. Tehát, hogyha például azt gondoljuk, hogy az Európai Unióban nem célra vezető ötösről a hatos riasztási fokozatra átállni, akkor így készülhessünk fel a pandémia felkészültségi terveikben. Megvitattam ezt egyébként a többi szereplővel, és fennáll ennek a lehetősége, de ez nem a kockázat értékelés, hanem kockázat igazgatás területére utal. Megköszönöm ezt a választ. De ez valójában nem kielégítő válasz. Azt mondta, hogy mindez nem az ECDC felelősségi köre. Ezt én megértem, de a kérdés az lenne, hogy hogyan is zajlott le ez a folyamat. Tehát hogyan, hogyan jöhetett az ö, létre, hogy az önök véleményét nem hallgatta meg senki? Hol akadt el az, az információ? Szerintem sehol nem akadt meg hiszen mindig megosztottuk ezt az, ezt az információt a tagállamok, tagállamokkal, az EU-s rendszerbe, és mindig betápláltuk ezt. Illetve, mint említettem, minden nap videokonferenciára került sor a járvány alatt a, a tagállamokkal, minden nap felülvizsgáltuk a helyzetet, illetve a ö, korai figyelmeztetési rendszerben a döntéshozók ugyanannál az asztalnál ültek, mint mi. Pontosan. Tudták ők is, hogy miről gondolkodunk, tehát, hogy milyen intézkedéseket, mikor kell tenni. Mi technikai és tudományos tanácsot szolgáltattunk, de természetesen a döntéseket a tagállamok hozzák. Egyébként a rendszer működött, hiszen megvoltak ezek a videokonferenciák. Akkor most kérdezzük meg a svéd elnökséget. Nos, köszönöm. Ahogy említettük, alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik a kockázatkezelés. Egyébként azzal kapcsolatban nincs semmilyen szakmai egyet nem értés a szakértők között, hogy a WHO megfelelően vagy nem megfelelően értékelte a helyzetet. Valóban fenyegetettségről volt szó, de a vírusok működését nem lehet megjósolni. Elképzelhető, hogy ugyanilyen bizonytalan lesz a helyzet, még akkor is, hogyha a nemzeti tervek, vagy EU-s tervek megfelelően rugalmasak. Jó lenne, hogyha súlyosságot is belekalkulálnánk a definícióba, de bizonytalanság mindig is lesz. És ilyen bizonytalan helyzetekben kell döntést hoznunk. E, pontosan ezt jelenti a felelős döntéshozata. Egyébként ez a mi következtetésünk, hogy a helyzethez képest felelős döntést hoztunk. Köszönöm. Marisa Matias következik a GUL nevében, mondja az elnök, mint utolsó árnyék jelentéstevő. Eh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni elnök úrnak, hogy megrendezte ezt a workshopot, vagy szemináriumot. Nos, mi is úgy véljük, hogy ennek a válságnak a kezelése nem tett jót az Európai Unió hírnevének, alásta azt fölháborodott a közvélemény, hiszen hihetetlen mértékű pénzeket költöttek az oltóanyagra, és aztán később kiderült, hogy majdnem hiába, mert nem volt túlságosan virulens a kórokozó. Kérdésem, hogy vajon megfelelő lépéseket tettek-e, illetve hogyan lehetséges az, hogy nem volt átlátható helyzet, hogyha megfelelő lett volna az átláthatósági szint, akkor több információnk lett volna, tájékozottabbak lennünk, lettünk volna, okosabbak lettünk volna. Tehát mindenképpen az átláthatóság hiányáról beszélek. Tehát nem az ellenőrzés meg a felkészültségben volt a hiba, hanem az átláthatóságban. Vajon ismételten meg akarják hódítani az európai ö, lakosság ö, hitét vagy bizalmát, akkor tegyenek valamit ezzel, e, ennek érdekében. Gibt's ein Rezept, um die Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen? <laughs> Van egy gyógyír arra, hogy visszanyerjük valahogy a hitelességet. Jó. Feltettük a kérdést, bizonyosan visszatérünk rá majd, hogyha a jövőről beszélünk, senki se szeretne közvetlenül hozzászólni ehhez a kérdéshez láthatjuk, a hitelesség elvesztése könnyen megtörténik, nehezebb visszanyerni azt, ezt ismerjük a politikából is. Mariza szeretne még hozzászólni fél percben, épp nem figyel. Jó. Akkor következik a második kör, a jövőre vonatkozó következtetések, amelyeket levonhatunk. Lessons to learn for the future. Jó, további hozzászólás. Igen, elnök úr. Választ ugyan nem kaptam, de még egy kérdést föltennék. Nem csak az a gond, hogy nincs átláthatóság és nincs megfelelő információ áramlás, és hogy sok kérdésre nem kapunk választ, talán mégis van egy olyan fellépési módszer, ami segít ilyen bizonytalan helyzetben is. és ez talán segít választodni az összes megválaszolatlan kérdésre. A kérdésem egész egyszerűen kiegészíti az előző megválaszolatlan kérdéseket. Rész úr válaszolna, tessék. Uh, Nem tudom persze teljes egészében megválaszolni ezt a kérdést, hiszen lehet, hogy a második körbe tartozik, de hogy térjék vissza múltra, hogy tekintsek vissza múltba. A legnehezebb rész a közegészségügyi munkavállalókkal, orvosokkal és a lakossággal való kommunikáció fenntartása volt. A belga elnökség során is ezt határoztuk meg a kezdetében, mint a legnehezebb pontot, amikor visszatekintettünk. Ugye sertéspestisnek hívták a, ezt a vírust, ez ugye itt egy mezőgazdasági állategészségügyi kérdéseket vetett föl. Aztán mexikói vírusnak hívták. Ugye Mexikóban ütötte fel a fejét, aztán a H1N1 nevet kaptam. És minden egyes országban más-más módon definiálták ezt a vírust és hát persze a swine flu, a sertéspest is határozta meg az internetet. Itt nagyon nehéz volt áttörni a H1N1 névvel. Aztán orvosokat, ápolókat, az egészségügyben dolgozókat nem informáltak kellőképpen, nem hittek az információforrásoknak, és a megfelelő forrásokból nem fértek hozzá, vagy nem kaptak információt. Tehát mindenképpen tájékoztatni kell őket. A harmadik jelenségek pedig a szociális médiumok keretén belül ragadhatók meg. A Facebook, tehát ezek a szociális hálózatok nagy szerepet játszottak a vélemények kialakításában. Például a Facebook. Yeah. Thank you very much. Uh, front, uh... Köszönöm. Térjünk rá a következő körre, milyen tanulságokat lehet levonni 2009, a 2009-2010-es eseményekből, milyen ö, változtatásokat kell hozni, különösen a függetlenség, az excellencia és az átláthatóság tekintetében, és Paula Testori ad áttekintést nekünk. Köszönöm szépen! Nos, a mai vita megmutatja, hogy sok bírálat érheti a munkát a múltban, sok elismerés is, de valóban a jövőbe kell tekinteni. A bizottság egy sor kezdeményezésen dolgozik, beigazolandó, hogy megtanultuk a tanulságokat, levontuk őket, először is általános szempontból. Létezik egy új jogköre az Európai Uniónak egy új cikk jelent meg a szerződésben, és ezért a tanácsot és a parlamentet megkeressük majd azzal a jogszabálytervezetünkkel, amely a jobb koordinációt teszi lehetővé ezen a területen. Ezen felül pedig az egészségügyi biztonsági bizottság, amelyről már szó volt, jelenleg a tanácsok következtetésének jogalapján dolgozik. Tehát voltak éppen nincs jogalapja, jól, jó rendszer ez, jól működik, de mondom, a jogalap meglehetősen ingatag amelyen ez a bizottság, ez a komitológiai bizottság munkáját végzeti, végzi. Tehát a jogszabály tervezetünk javaslat az, hogy alapos, robusztus jogi alapot dolgozzunk ki. Másodszorban pedig ugye az oltóanyag területé, az oltóanyagot meg kellett találni a múltban. A tagállamok a különböző bizalmi záradékok, melyek okán, melyeket az ipar kényszerített rájuk, és az árok átláthatóságának hiányában nagyon nehéz helyzetben voltak a tagállamok. Mi most egy olyan mechanizmust akarunk vezetni, bevezetni, amely közös közbeszerzési eljárást ír ki, ezen felül pedig közösségi szinten egy raktárállományt is ki akarunk alakítani. Erről a két kérdésről most kezdődik a vita, és természetesen a következő hónapokban felveszik a parlamenttel a kapcsolatot. Harmadsorban a felkészültségi terv. Természetesen van európai felkészültségi tervünk, ám ez a terv ebben a tervben továbbra is a tagállamok jogköre érvényesül. Mondottam, ez a tagárok, tagállamok jogkörében van, ezért erős jogalapot kell találnunk annak érdekében, hogy jobb legyen a koordináció. A jobb koordináció során az egyik fő kérdés az oltási stratégia volt. Az egyes tagállamok más-más oltási stratégiát alkalmaztak, természetesen cseréltek információt közösségi szinten. De még egyszer mondom, az oltási stratégiák koordinációját szolgáló jogalap nagyon ingatag volt, voltak éppen nem is létezik ilyen jogalap. Ezek tehát azok a területek, ahol meg kell erősítenünk a fellépésünket. Végezetül pedig a közvéleménnyel, a lakossággal való kapcsolat fenntartása. Nem jól működött ez, nem tudtuk a megfelelő üzeneteket átadni a nyilvánosság irányába, és nem csak a nyilvánosság irányába, hanem az egészségügyi dolgozók, orvosok, ápolónők és mások számára sem. Ez tehát az a terület, ahol hatékonyan kell dolgozni, tehát új jogalappal rendelkezünk, az Lisszaboni szerződés alapján, ez alapján új jogszabályt tervezünk, aztán közös felvásárlást és jobb kommunikációt igyekszünk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tesztúri asszony. A tagállamoknak nagyon nagy a felelőssége. Reinders úr következik a belga elnökség képviseletében. Ön hogyan látja a jövőt? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni Onkelix asszony nevében. Őt hívták meg erre a szemináriumra, de sajnos más elkötelezettségé miatt nem tudott eljönni. Erre az egyébként igen fontos vitára. A belga elnökség július 1-én és 2-án a bizottsággal egyetemben egy technikai konferenciát, szakértői konferenciát rendezett, és erre az önök szakbizottságnak, szakbizottságának tagja is eljöttek. Több mint 300 európai nemzetközi szakértő látogatott el ezen konferenciára. Ennek célja az volt, hogy a H1N1 2009-es járvány következtetéseit levonják, illetve hogy a politikai vitát tudományosan megalapozzák. tudjuk, hogy mindez kísérte egy miniszteri konferencia is. Szeptemberben következtetéseket fogadtuk el ezzel kapcsolatban, és ezt elküldtük a WHO-nak. A WHO jelenleg egy tanulmányon dolgozik, amely szeretné módosítani a ö, hasonló pandémiákra vonatkozó nemzetközi szabályokat, előírásokat. Arról szeretnék most beszélni, hogy a miniszterek milyen megállapodásra jutottak a tanácsban. Nagyon fontos az, hogy az influenza járványokkal kapcsolatban megkérdőjelezték a tagállami nemzeti terveket, a szomszédos országok tették ezt leginkább. Ahogy itt ma is hallottuk, a koordináció nem volt túlságosan megfelelő a járvány időszakában. Ez is kimutatja azt, hogy szorosabb koordinációra van szükség a tagállamok, az intézmények, illetve a regionális és nemzetközi szervezetek között. Mindenképpen európai módon, illetve globális módon kell hasonló járványok esetén eljárnunk. Nagyon fontos az is, hogy az egészségvizsgáló intézetek hiteles adatokat adjanak, és ezeket eljutassuk a megfelelő helyekre. Nagyon fontos az is, hogy a válság első időszakában szorosan koordináljanak, egy, működjenek együtt a tagállamok. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamok jól kommunikáljanak egymással, illetve a világ többi részével. Ezt a jövőben mindenképpen javítani kell. Nagyon fontos lenne ez járványügyi szempontból. Aztán a lakossággal, a nyilvánossággal folytatott kommunikáció is alapkérdés. Ezt az egészségügyi egészségbiztonsági bizottságban megpróbáltuk megbeszélni, ezt is mindenképpen javítani kell. Nos, úgy vélem, hogy ez is egy olyan terület, ahol a koordinációt, illetve az együttműködést fokozni kell, talán itt kéne azt a legnagyobb mértékben meg, megtenni. A tanács következtetéseire az imént utalt Tesztori asszony, ennek az lenne az egyik eredménye, hogy nagyobb koherenciát biztosít, illetve az, az is, hogy mindenki jó minőségű vírus elleni gyógyszerekhez, illetve oltóanyaghoz férne hozzá, illetve illeszkednénk a világszintű stratégiához is. A belga elnökség javaslata értelmében együtt kell majd működni szorosabb formában a különböző szervezetekkel. Aztán kiemelném még az átláthatóságot, ez mindenképpen alapvető fontosságú lesz a, a jövőben. A tagállamok, illetve a bizottság elkötelezték magunkat annak érdekében, hogy nagyobb mértékben figyelembe veszik majd a tudományos bizonyítékokat. Most Lundgren úr következik az EMA részéről. Köszönöm szépen! A belga elnökség is kimutatta, hogy sokkal nagyobb mértékben be kell vonni ebbe a folyamatba az egészségügyi dolgozókat, orvosokat. Ezt a kérdést megvizsgáltuk, és szeretnénk a jövőben javítani a helyzeten. A másik fontos elképzelés, hogy az ECDC, illetve a WHO szerepét pontosítsuk, Spengler és jó magam azt nézzük meg, hogy hogyan lehetne a különböző felelősségi köröket egyértelműbben elosztani, hogy a hasonló pandémia esetén jobban tudjunk reagálni. Aztán az oltóanyagok ö, engedélyezésével kapcsolatban sokkal hatékonyabb re- reakcióra van szükség, és a tapasztalat azt mutatja, hogy egy pandémia során a vírussal kapcsolatban mindig lesz bizonytalanság. Ezért fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen súlyos e, esetről van szó, e, esetekről van szó, illetve hogy milyen e, vírus törzsekről beszélhetünk. A különböző partnerekkel érintett felekkel sokkal szorosabban együtt kell működni EU-s, illetve világszint, világ illetve az oltóanyagok engedélyezésével kapcsolatban is mindenképpen csak együttműködés alapján lehet ezt megtenni, lehet fellépni, és kommunikálni kell döntéseinket a lakossággal, a nyilvánossággal is. A jövőre nézve az lenne a legfontosabb, hogy felgyorsítsuk a különböző folyamatokat, és minél hamarabb tájékoztassuk az európai polgárokat. Aztán fontos az is, hogy a klinikai vizsgálatok, kísérletekből származó adatokat meg tudjuk szerezni. Tehát az erre vonatkozó protokollt fejleszteni kell, illetve a gyors etikai elfogadás lehetőségét is föl kell, és meg kell teremteni. Nagyon fontos az is, hogy a spontán beszámolási rendszert javítsuk, hogy az érintett felek gyorsabban megkapják a szükséges bizonyítékokat, aztán a ö, biztonsági tanulmányokat is fel kell gyorsítani. Mindenképpen ki kell egyensúlyozni a szponzorok által finanszírozott, illetve a ö, állami pénzből finanszírozott tanulmányokat, annak érdekében, hogy a termékekről szóló információ megfelelő legyen, és ezt aztán frissíteni kellett. Aztán jó lenne, hogyha a jelenlegi immunizációs és terhességekről szóló nyilvántartásokat összevonnák a pandémiával foglalkozó nyilvántartásokkal, ez nagyban felgyorsítaná a helyzetet. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Lundgren úr. Most pedig az ICDC új igazgatójának, Mark Sprengernek adom meg a szót, hogyan tervezik kialakítani az ECDC tevékenységét. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr, igen, tisztelt képviselők, három tanulságot látok az ECDC számára. Az egyes számú tapasztalat az, hogy a közegészségügyi szakértőknek eh, alaposabb um, előjelző intézkedéseket kell kialakítani az új vírusok uh, fenyegetettségi szintjéről. Tehát a kockázat felbecslés, értékelés nagyon fontos, erről megbeszélek. A második üzenet, a <clears throat> kockázat szintjének felbecslése, amely alapján a közegészségügyi intézkedéseket lehet meghozni, tehát ezt a szintet alaposabban, finomabban kell kialakítani és meghatározni. Itt szocioökonomiai <clears throat> szempontokat is figyelembe kell venni, és az oltási kampányok költségeivel és veszélyeivel is gondolkozni kell. <clears throat> Nagyon fontos lesz, hogy formális ellenőrzést is folytassunk, és a korab, korai döntéseket az új információk fényében át lehessen alakítani. Azaz tehát, hogyha új információval szervez, rendelkezünk, akkor át tudjuk alakítani a döntéseinket. Végezetül pedig a kockázatokról való kommunikációt át kell alakítani, megváltozott a kommunikáció formája, Például a szociális médiumok egyre nagyobb szerepet játszanak, meg kell értenünk, hogy mely médiumok segítségével lehet a legjobban elérni az embereket. A pandémia azt is megmutatta számunkra, hogy az egészségügyi dolgozók kult szerepet játszanak, ha nem, meg, nem nincsenek meggyőzve arról, hogy fontos a fellépés, akkor nem leszünk hitelesek. Visszatérek az első tapasztalatra, tehát, hogy alaposabb korai kockázatbecslési mechanizmusokat kell kidolgozni. A következő influenza pandémia során az ECDC remélhetőleg több paramétert fog alkalmazni, nem csak a, a <clears throat> egy-két eset alapján lehet megállapítani majd a pandémia fennállását. A szofisztikáltabb, kidolgozottabb um, um, mérlegeléshez szofisztikáltabb adatgyűjtésre is lesz szükség Európában, és ebben is fontos szerep hárulhat az ECDC-re. Az ECDC munkaprogramjában egyébként megfelelő költségvetést különítettünk el a feladatok végrehajtására. A nemzeti közegészségügyi laboratóriumok és rendszerek kidolgozásába való beruházás nagyon fontos, csak így tudjuk biztosítani megfelelő és kitűnő adatokkal rendelkezünk. Az ECDC-nek nincsen laboratóriuma, tehát csak a kitűnő adatok alapján tudunk kockázat tanulmányokat, becsléseket elkészíteni. Azaz tehát hosszú után még előttünk. Okay, a lot to do, no doubt. Valóban hosszú után még előttünk, kétség nem férhet hozzám. Lássuk a kérdéseket. Először az árnyék tevők teszik fel a kérdéseket. Nagyon örülök, hogy a szakbizottságunk a jövőben jogilag is fontos szerepet játszik majd, hiszen nagyon fontos, hogy pont a tanácssal szemben cselekedni tudjunk. Nagyon örülök az iránynak is, amerre haladunk, mindenek előtt, ami a tanácssal folytatott munkát illeti de 2001-2005 között a bizottság a tagállamokat már arra ösztönözte, hogy egy jobb koordinációt valósítsanak meg. 2010-ben pedig még mindig ugyanitt tartunk, ugyanazok a hiányosságaink vannak. Mondhatnák azt, hogy ez egy buta kérdés, de létezik erre vonatkozóan egy valós politikai akarat? Enélkül ugyanis nem tudunk majd előrelépni. Hiszen látnunk kell, hogy igen, csak ellentmondásos üzenetek voltak, tömeges oltás bizonyos csoportoknál, a választás lehetősége egyes országokban. Nyilvánvalóan a nyilvánosság nem tudta, milyen ponthoz képest orientálódjon. Ellentmondásos volt a kommunik- kommunikáció. Létezik-e lehetőség arra, hogy egységesebb legyen az üzenet? Legyen ugyan rugalmas, de a legrosszabb valójában az, hogyha a nyilvánosság nem bízhat ezekben az üzenetekben. I speak also on behalf of, you know... De story, az, hogy az elnökség nevében is válaszolok, hogyha megengedi az elnökség. No, no, no commission of interest, you know, but <laughs> yes, there is a real, you know... Nos, megvan a politikai akarat, ezt példázza, példázzák a tanácsi következtetéseket, ezeket két hete fogadtuk, fogadták el a miniszteri konferencia után. A következtetések arra kérik a bizottságot, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban tegyenek javaslatot. Valóban a tagállamok ellenálltak a raktárkészlet ötletének, most azonban megvan már erre a politikai akarat. mindig, hogyha a tanács következtetéseit olvasom, akkor mindig remélem, hogy betartják majd a mondatakat, és igyekeznek ellenőrizni is annak betartását. Köszönöm szépen. Hadd egészítsem ki azt, amit az imént Tesztori asszony mondott. Valóban. Igaz, hogy még mindig nem alakult ki a 27 tagállam harmonizált véleménye a válságkezeléssel kapcsolatban. Ez sajnálatos. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a 2001-es, 2005-ös kezdeményezések előremutatóak. Most már nem az a helyzet, hogy a 27 tagállam eltérő módon lép fel, némiféle koordináció már kialakult. Ryan úr erről számolt be bevezetőjében. De amit eddig tettünk, még mindig nem kielégítő a tavalyi események azt gondolom, hogy ismét a lesznek. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit mondhatok mindenkinek, hogy üdvözlégy a valóságban. Tehát ki mondta volna múlt évben, hogy nem teszünk semmit, hanem csak nyugalom, nyugalom. <clears throat> És hogy őszinték legyünk, elnézést, kabasszony, felismerjük, hogy a WHO nem a mi hatóságunk. Egy olyan testület ez, amely Afrikával törődik, az fejlődő világgal, és az Európai Unióval is, és ez hatékony lehet számunkra? Nem, nem lehet hatékony. Ez nem új, és Thomas Lundgren meg az EMA mindent meg fognak tenni, persze. Kitűnő, és az ACDC is. Sprenger úr teljes joggal mondja azt, hogy több korai előrejelzésre van szükség. Ez mind szép dolog, de hát Tesztóri úr és Reiners úr mondta a lényeget. Ha nincs jogalap, és hogyha a tagállamok nem akarnak együttműködni, akkor hogyan jussunk tovább? Minden, ez a lényeg, minden más csak ciráda az üzenetem. Tehát jogalapra van szükség, új jogszabályokra van szükség, és meg kell mondanunk, hogy hol, hogy, hogy állunk, és ez a tagállamok felelőssége. Köszönöm szépen! Hát erre mint egy nem is kell választ adni, ez mint egy magáért beszél, amit Ruth Berend asszony mondott. Nem tudom, hát talán valaki válaszolni akar erre a kérdésre. Hát ez túlon túl is világos volt ahhoz, hogy a kérdéseket nyis, nyitva hagyja. Corinne Lepage. Monsieur le Président, euh, d'abord je souscris tout à Köszönöm, elnök úr. Először is csak egyetérteni tudok Dagmar Ruth Bérentel. Szeretnék azonban visszatérni arra, amit az ECDC igazgatója mondott. Mindenben igaza van, az, amit tettünk, nagyon sok pénzbe került itt Európában. Bizalmatlanságot szült az állampolgárok részéről, szemben azzal, amit a jövőben tenni szeretnénk, és tulajdonképpen nem is volt eléggé hatékony az, amit tettünk hallom azt, amit mond, de szeretném megtudni, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy egy ideális működést láthassunk, és biztosítsuk azt, hogy egymástól teljesen független szakértők véleményét hallhassuk, és hogy a nyilvánosság számára és hozzáférés nyújtsunk ezekhez. Erre a két dologra van szükség, teljes függetlenségre a, függetlenségre a szakértők részéről a az oltóanyaggyártókkal szemben. Nem beszéltünk egyébként egy nagyon fontos témáról, ez a felelősség, tehát teljes függetlenség és a megfelelő információ áramlása a nyilvánosság felé. Ki szeretne válaszolni, Sprenger úr? Igen, az ACDC elkötelezett munkatársaira van szükség, ezek szakértők, de hát nem akarok több pénzt kérdez, kérni. Ami az átláthatóságot illeti, elmondhatom, hogy vannak in-house, vagy a házon belüli szakértőink, ők megfelelő szakértők, tudják mi a munkájuk, és publikáltuk a mindenfajta a Declaration of interest tehát mindenkinek a előtörténetét, illetve a, a gazdasági érdekeit, hogy teljesen átlátható tehát a munka, és a legtöbb munkát a házon belüli szakértők végezték, tehát nem függünk olyan emberektől, szakértőktől, akiknek valamilyen átláthatatlan ipari kötődésük van. Michel Reverzin. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai beaucoup apprécié... Köszönöm szépen. Nagy hatást tett rám, Tesztori asszony kötelezettsége, illetve mindaz, amit a politikai akaratról mondott. A szolidáris Európa csak akkor jöhet létre, mármint oltóanyag szempontból, hogyha hitelesek. Szeretnék arra utalni, amit Löpás asszony mondott, tehát, hogy összeférhetetlenség alakul ki. Az imént hallottuk, hogy Sprenger úrnak kiválóak a szakértői. Ez lehet, hogy így van, de az ECDC-t azért mégiscsak az EU finanszírozza. Az EMA-ban lehet, hogy kicsit érzékenyebb a dolog, mert a büdzséjük 80%-a különböző laboratóriumokból származik. Tehát itt igenis fölmerül az összeférhetetlenség kérdése. A brit orvosi lap kritizálta is őket ezért. Két EMA szakértő részt vett az engedélyezési folyamatban, hasi influenza gyógyszereivel kapcsolatban, pedig ők részt vettek a kiértékelésben is. Tehát mindenképpen összeférhetetlenségről van szó, a kutatók, illetve az engedélyezést adók személyét szét kell választani. Nagyon fontos lenne tehát a klinikai vizsgálódok vagy kísérletek függetlensége. Most a választ hallgatjuk meg. Lundgren úr. Um, Köszönöm szépen. Meg kell érteni, hogy a tudományos bizottságok teljes egészében alám vannak rendelve, és a bizottsági tagokat pedig a tagállamok jelölik. Minden tagállam egy tagot jelöl a bizottságba. És ezek a bizottságok teljesen függetlenek mindenfajta finanszírozástól, tehát hiába fizet bennünket az európai gyógyszeripar, ennek ellenére teljesen független ez a mm, bizottság munkájában. Csütörtökön egyébként a menedzs, az igazgató tanácsban továbbá felvettem azt a kérdést, hogyan lehet még jobban az érdekösszeütközések problémáját kiküszöbölni a munkánkban de már most is azt mondhatom, hogy a tudományos testületek teljes egészében függetlenek a gyógyszeripartól. És azt szeretném még elmondani, mondani, hogy amikor a szakbizottság elkészíte véleményét, akkor nincsen lehetősége az egyes tagoknak, hogy eh, túlzottan befolyásolják egyedül a véleményt, hiszen eh, ahogyan bevezetőben elmondtam, létezik a jelentéstevő, a társjelentéstevő, aztán a peer review, vagy a társellenőrzés, majd végezetül a kollégium dönt, tehát nincsen lehetősége egy egyénnek arra, hogy a saját szája íze szerint befolyásolja ezt a szakmai véleményt. Ezt nagyon világosá kell tennem. Michel? Je vous prends au mot, donc pouvez-vous nous transmettre? Jó, akkor szaván elfogom meg tudja-e nevezni az összes szakértőjüket a megfelelő Declaration of Interest csatolásával. És itt nem arról van szó, hogy hogy egyszerűen a rendszer működjön, hanem biztosítani kell azt, hogy ezeknek a szakértőknek semmi közük nincs a gyógyszeripari laborokhoz. Egy másik kérdés azok a klinikai tesztek, amelyeket az gyógyszerekkel kapcsolatban elvégeztek, hiszen sok szakértő azt mondja, hogy ezek nem hozzáférhetőek, noha ez nagyon fontos a hitelesség szempontjából, Öngren úr. Nos, az érdekösszeütközés, eh, vagy az Public of Interest kérdését illeti, fönn van a websájtunkon, meg is tudom ezt mutatni önöknek probléma nélkül, tehát mindenkinek ott van a nyilatkozata, Ja igen, és akkor a dokumentumokhoz való hozzáférés. A Public Assessment Reportban a minden adatot hozzáférhetővé teszünk, és cég vagy az egyén kérésére ezeket az adatokat át tudjuk adni, de kérem értsék meg, hogy a dokumentációnkban rendelkező, rendelkezésünkre álló anyag mennyisége hatalmas, több millió dokumentum, ezt nem lehet mind hozzáférhetővé tenni, ez egy technikai probléma sokkal inkább. Csütörtökön az igazgató tanácsban egyébként egy új átláthatóságú politikára is javaslatot teszek, a dokumentumokhoz való hozzáférést javítani fogjuk, tehát ezután a döntés után. Lőlisz asszony? Azt szeretném mondani, hogy a klinikai vizsgálatok kísérletek eredményének a nyilvánosságra hozatalát jogszabályok korlátozzák, illetve ellenőrzik. A parlament kérésére egyébként a gyermekekkel kapcsolatos, egyre több gyermekekkel kapcsolatos kísérleti, vizsgálati kísérletre nyúlik, nyílik lehetőség. Nos, amikor ezt a kérdést vizsgálják legközelebb, akkor kérem, döntsék el, hogy mennyiben szeretnék ezzel kapcsolatban fölhívni a közvélemény figyelmét. Egyébként, mint említettem, az EU jogszabályok vonatkoznak erre, és ezt a parlament is jóvá hagyta. Mhm. Marisa Matthias, jó. Marisa következik, ha jól értem, kérdést szeretne föltenni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy új jogszabályi keretre lesz lehetőség, az mindenképpen jót tesz majd a jövőre nézve. A második dolog pedig az lenne, hogy nagyon jó lenne, hogyha új protokollt fogadnának el az oltóanyagok, illetve az oltóanyagok tárolása és beadásával kapcsolatban. De mégis vissza kell kérnem az átláthatóság kérdésére, mint ahogy ezt korábban tettem. Nagyon sok még itt a tennivaló, hogy megnövelhessük igazából az átláthatóságot. Kérdésem, hogy, és ezt még egyszer föl kell tennem, hogy a jövőre nézve hogyan lehet azt megoldani, hogy ismét bízzanak az állampolgárok, az európai polgárok önökben. Nagyon sok, a, nagyon sok kommunikációs hiba történt az elmúlt időszakban. Nem arra utalok, hogy milyen néven nevezték ezt a pandémiát, sertésinfluenza vagy más. A kommunikációs hibák inkább a, a, inkább a veszélyhelyzet felmérésével kapcsolatban történnek. Vajon hogyan fognak a jövőben egy ilyen vészhelyzetre reagálni? Kérem, erre valaki reagáljon. Transparency az átláthatóságot, tehát hogyan fogják a jövőben biztosítani. <clears throat> Erről szeretnék beszélni. Nagyon nagy ö, fontos kérdés a nyilvánosság bizalmának kérdése, hiszen nem csak az influenzával, hanem a bárányhímlővel, vagy pedig egyéb gyermekbetegségekkel is összefügg a bizalom kérdése. Bízni kell az oltásokban. Múlt héten a Genfi áttekintő bizottság a Review Committee ülésén részt vettem, és meg vagyok róla győződve, hogy a WHO is érti, hogy amennyiben azt mondjuk egy eh, betegségre, hogy ez pandémia, akkor a tévétársaságok eh, ugye elkezdik a hasonlatokat felépíteni mondjuk a spanyol náthával. Ez egy rossz asszociáció. Egyébként a pandémia szót, a világjárvány szót nem is kellene használni. Mi több meg vagyok róla győződve, hogy a WHO is azon gondolkozik, hogy milyen fázisokat lehetne bevezetni. Fontos tehát, hogy tudjuk, hogy mi történik, ha egy új vírus felüti a fejét. És ezért mondtam, hogy megfelelő módon kell felbecsülni, értékelni, hogy merre haladhat a betegség a jövőben, és itt az icdc e nek komoly feladata van. Hiszen valóban nagyon fontos, hogy megteremtsük a bizalmat. Merci beaucoup. Gilles Pagnot. Gilles euh, euh, euh, Röviden szólnék hozzá. Nekünk rendkívül fontos ez a téma. A mindennapjainkban is. Most van egy jogalapunk, és még akkor is, hogyha az ember azt mondja, és Dagmárral éltek együtt, hogy ez a jogalap nem elegendő. De pontosan ezért a miniszterek tanácsa is egy európai politikát fog megvalósítani, amely meg is érdemli ezt a nevet, hogy európai. Egy közösségi politikára van szükség ezekben a kérdésekben. És pontosan itt támogatjuk a bizottságot, hiszen itt egy igazi vezető szerepről van szó, eltekintve Reinders úr és a svéd elnökség jó szándékaitól. Itt alapvetően arról van szó, hogy a nyilvánossággal szemben megfelelően kommunikáljunk. Túl sok negatív szó hangzott el. Egy kérdés azonban felmerül október 4-én, 5-én. Mit jelent ez, hogy most jön az influenza, mert jön a tél. Nekem azt mondták, hogy létezik egy oltóanyag, amely úgymond megelőző hatású lehet, nem csak a szezonális influenzával szemben, hanem a H1N1 jel szemben is. Tesztori mondja, az első kérdése válaszolnak. Állatok esetében a bizottság dönti el az oltó anyag vagy stratégiát, honnan szerezzük be az oltóanyagot, milyen állatokat Európa milyen részén oltunk be. A tagállamok engedelmesen követik a bizottság utasítását, hiszen megalapozott a jogalap. Hogy biztos a jogalap, és ez már évek óta így van. A közegészség ügyben azonban még csak a folyamat elején járunk, előbb-utóbb eljutunk oda, ahol az, ahol az állatok most vannak. Nem tudom, hogy, hogy van-e ilyen új oltóanyag, illetve hogy pontosan mire képes az új, új oltóanyag. Mi a helyzet ezzel? Az új szezonálos, szezonális influenza oltóanyagra való, ö, oltóanyag valóban hatással van a H1N1-re, az EU-ban ezzel kapcsolatban van egy külön eljárás, ezt nem szeretnénk megváltoztatni, tehát ez a normál szezonális influenza vírusa vonatkozik. Kérdés, hogy pontosan milyen oltóanyagnak minősítjük ezt az oltóanyagot, ezt már jövőben eldöntjük, de minden évben ugyanez a kérdés merül föl, ez az, általány, ez az általános eljárás. Antonia Paranova. Elnök úr, már másod, másodszor látjuk ezt a történetet. Milliárdokat költöttünk erre a kérdésre, sokat hiába. Rengeteg pályázatot, pályázatra, pályázatot írtunk, illetve az LCDC-ből e különböző programokat, időterveket vagy ütemterveket kaptunk. Van, amik nem működött egyáltalán, bár az pontja szerint ezek jól működtek. Szerintem a jövőre gondoltak, mikor erről beszéltek. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a belső audit főigazgatóságot kérjük meg arra, hogy az EMA és az ECDC te, tekintetében kérjen ilyen auditot, illetve hajtson végre ilyen auditot, illetve nézzük meg a 2007-2010-es időszakra, hogy ö, hogyan bántak a költségvetésükre, és szeretném, hogy ezt még azelőtt megtennénk, hogy a következő járvány, mondjuk a halinfluenza betör. Jó lenne, hogyha a szakbizottságunkkal együtt működne ez a főigazgatóság. Köszönöm. Mr. Lundgren. Lundgren úr, biztosíthatom, asszonyom, hogy létezik egy belső auditrendszer, az ügynökségnél van a bizottság audit rendszere, és természetesen van a számvevőszék, azaz tehát minden eljárásunkat folyamatosan auditáltatjuk, átvilágítatjuk, azt is, hogy hogyan bántunk a pandémiával, hogyan léptünk fel a pandémia esetében. És semmilyen problémát nem mutattak ki, de hogyha speciális auditot akarnak tartani, akkor természetesen ez állunk elébe. Sprenger. Nem, semmi problémát nem jelent ez. A számvevőszék éppen ma látogat meg bennünket, és talán üzenek <clears throat> nekik, hogy erre a kérdésre is jobban figyeljenek, tehát nem félünk a számvevőktől. Bert Stas. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Dagmar Roth Berend rávilágított a lényegre, és meghatározta az igazi problémát. De nem légőres térben cserélünk eszmét, hiszen 2006-ban a parlamentben mi is elfogadtunk egy jelentést. Adamus Adamu volt a jelentéstevő, ez egy saját kezdeményezésű jelentés volt, amely komoly javaslatokat tartalmazott a területre vonatkozólag. 46-47 bekezdésből áll ez a, még egyszer mondom, komoly javaslatokat megfogalmazó Adamú jelentés, és kérdezem azt asszonyt, hogy tisztában van ezzel a dokumentummal, ismeri ezt a dokumentumot, ismeri azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament annó 2006-ban tett meg, és amelyek az ön munkáját minden bizonyal segítik. Megvizsgálta -e az Európai Bizottság ezeket a javaslatokat, és mit valósítottak meg ezekből a javaslatokból, hiszen ez sok feladatot ró a bizottságra is. 48 javaslat a bizottság részéről? A parlament részéről látta ezt a bizottság, és mit tettek ezzel a dokumentummal? Na, náhogy láttuk. Én magam ugyan nem tanulmányoztam ezeket részletesen, de az összes létező európai ajánlást megvizsgáljuk, még a nemzeti parlamentek ajánlásait is, illetve még az ön rendelkezési kérdéseket is, mindent elolvasunk. Megnézzük, hogy mi működött, mi nem vált be. Jelenleg ilyen fázisban vagyunk. Glenis Wilmot következik. Thanks very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat kérdésemre részben már választ kaptam, az átláthatóságról van szó, illetve, hogy a gyógyszer cégek hogyan finanszírozzák a kutatást. Az ECDC igazgatója válaszolt erre, örülök annak, hogy a összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésekre választ kapunk. A WHO és az EU közötti kapcsolatot én értem, ugyanakkor mégiscsak az ő ajánlásokat követjük, hogy mikor kell deklarálni a hatos szintet. Egyébként az Európa Tanács parlamenti közgyűlése is úgy vélekedik, hogy ezzel kapcsolatban több információra van szükség, hiszen nem átlátható a helyzet. Jakab asszony. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy válaszra jelentkezem, nem ennek a panelnek van, vagyok a tagja a vészhelyzettel kapcsolatos bizottság tanácsa látja el a WHO igazgatóját ilyen kérdésekben. Szándékosan döntött úgy a WHO, hogy ennek a testületnek az összetételét nem publikálja, csak akkor, amikor már lezárult a munka. Ennek az volt az oka, hogy a politikai nyomást, illetve feszültséget elkerüljék, illetve ezt, er, ezen nyomástól mentesítsék a gyógyszercégeket is tehát már csak a munka lezártával publikálják ezt a népsort. Most, hogy a, a pandémia végére értünk, megtekinthető a WHO weboldalán ennek a grémiumnak az összetétele. Egyébként a felülvizsgálattal kapcsolatban az is fölmerült, hogy a felülvizsgálat során annak is föl kell merülnie, hogy jó gondolata ezt így kezelni, én úgy látom, hogy jobb lenne a teljes átláthatóság, és ennek a WHO-ra is vonatkoznia kell, hiszen mindig oda kell figyelni az összeférhetetlenség kérdésére. Nagyon fontos az átláthatóság, és amint van valami információnk, azt rakjuk fel a weboldalra. Ezt kérem. A saját, ezt kértem a saját embereimtől is, illetve a felülvizsgálati bizottság ezt, ezt a témát is mindenképpen napirendre veszi. Grosztett asszony következik. Kollégáink közül néhányan itt némi bizalmatlanságnak adtak hangot mindenek előtt az EMA-val kapcsolatosan. Szeretném azt mondani a kollégáimnak, hogy lehet, hogy néhányan nem is tudnak még arról, hogy évente a mi részünkről történik ez az ellenőrzés, azaz kontroll. Tehát egy állandó ellenőrzésnek vannak alávetve az ügynökségek, mindenek előtt az EMA is. Úgy gondolom, hogy ez még az egyik jobb ügynökség, hanem a legjobb. Ezért tehát el kellene kerülnünk azt, hogy bizalmatlanságunknak adjunk hangot, mindenek előtt az emával kapcsolatosan. Ezt szerettem volna még hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hiszen néha megdöbbenek az elhangzottakon. Uh, dann haben wir Linda. Linda következik. Köszönöm szépen. A oltóanyagok közbeszerzéséről mondottakat üdvözlöm, de kérdezem a bizottságot, hogy milyen, határ, milyen időtervet terveznek a beszerzésre. Ezen felül pedig a probléma abból ered, hogy voltak, amelyik tagállamnak többet kellett fizetnie, mint másnak, és ilyen módon alakultak ki az ellátási nehézségek, és kérdezem, hogy a bizottság új javaslata megoldja ezt a problémát hiszen a tagállamok biztos pozitívan reagálnak majd, hogyha úgy tapasztalják, hogy pénzt tudnak megtakarítani a közös közbeszerzési politikával. Ryan úr, aztán nekem is van egy kiegészítő kérdésem. Létezik-e egyáltalán egy terv arra vonatkozólag, hogy segítsenek azoknak az országoknak, akik segítségre szorulnak a szolidaritási jegyében. Nos, szeptember 13-án a tanács a bizottságot felkérte, hogy készítsen a közbeszerzés, a közös közbeszerzésről egy jelentést. És itt a tanácsi közleményben a bizottságot arra kérték, hogy különböző opciókat vizsgáljon meg. A bizottság elkészített egy dokumentumot, amelyben különböző opciókat vizsgáltunk meg. A hatályos közbeszerzési szabályok alapján, és múlt csütörtökön és pénteken a Health Security Committee-ben találkozott tartottunk. Itt vizsgáltuk meg ezt a dokumentumot, és elemeztük a mellett és ellene szóló érveket. Októberben véglegesítjük ezt a dokumentumot, utána pedig az egészségügyi tanácshoz terjesztjük elé, ha jól, elő, ha jól emlékszem, december 17-én ezt a dokumentumot. Tehát így a tagállamoknak a jogi lehetőségeket ismerve és ismerve a közös beszerzési lehetőségeket, döntéseket hozhatnak a tagállamok december 17-én. Ami pedig az árkülönbségeket illeti, valóban komoly árkülönbségek mutatkoztak az egyes tagállamokban. Voltak, akik előzetes vakcina felvásárlási szerződéseket kötöttek 2007-2009-ben, függött ez attól, hogy a lakosság mekkora százalékát akarták beoltani, milyen um, szállítási feltételeket, milyen garanciális feltételeket vállaltak a beszállítók. Nagyon sok változó működött, és ez határozta meg, hogy az ár miért változott. A közös beszerzési kezdeményezésnek a lényege éppen ebben áll, hogy harmonizáltabban közelítsük meg ezt a kérdést, az ártárgyalásokban harmonizáltabban lépjünk fel, és ilyen módon jobb feltételeket tudjunk elérni az iparral való tárgyalás során. Köszönöm, Karin Kárbach. Először mégiscsak Linda. Volt olyan helyzet, hogy nem volt elegendő mennyiségű elérhető vakcina? Tehát az emberek nem tudták megvásárolni az oltóanyagot? Igen, korábban utaltak is erre, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek esetében nincs ilyen közbeszerzési eljárás. Tehát próbáltuk azt elérni a bizottság részéről, hogy egy közös, egy, egységes közbeszerzési bejára, eljárást vagy pályázati rendszert írjunk elő. A második dolog pedig, amit megpróbáltunk elérni, hogy a tagállamok között egyfajta transfer rendszer jöjjön létre. 2009 őszén kezdtük ezt el, és remélem az új kezdeményezésben ebből levonhatjuk majd a tapasztalatokat. Uh, I'm sorry, I'm taking the, the... Elnézést, hogy hozzászólok, én ugye az előző panelben voltam szereplő. Nos, a politikai elkötelezettségről szólva, hadd mondjam el azt, hogy már 2009. októberében arra kérték a miniszterek a bizottságot, hogy a közbeszélés szabályait vizsgálják meg, illetve hogy elemezzék ezt, erről javaslatot, illetve jelentést készítsenek. A miniszterek erről már október, vagy erre már októberben felkérték a bizottságot. Next speaker is Karin Kanbach következik. Egy kérdést intéznék Sprenger úrhoz, amely csak közvetetten függ össze az elhangzottakkal, de ő beszélt a himlőről és a rubeoláról. Na, úgy gondolom, hogy a járvány hatásai ahhoz vezettek, hogy az Európai Unióban még nagyobbra nőtt a félelem a járványokkal kapcsolatosan, és sok tagállamban azt láthattuk, hogy a gyermekbetegségeknél a tagállamok sok esetben csökkentik az oltások számát. A kérdés az volna, hogy vannak-e már valamilyen előírások erre vonatkozóan az egyes tagállamokban legalábbis, hogy tudatosabban kezeljék az aktuális helyzetet? Thank you, but, uh, kind of anti... Köszönöm szépen. Tehát létezik ugye az oltás elleni lobby. Megítélésem szerint ők nagy veszélyt jelentenek, hiszen e, félelmen alapuló, de nem bizonyítékokon alapuló történeteket terjesztenek. Nagyon fontos persze kitérni a jogi szempontokra, de hát látni kell az állampolgár e, életét is, aki meglátogatja az orvosát, és ha az orvos nincs meggyőződve arról, hogy az oltás fontos, ha nem lát biz, bizonyítékokat az oltás szükséget a mögött, akkor nem fogja ajánlani. Ezért a november 16-án az Európai Antibiotikum figyelem napját tartják az Európai Parlamentben, és tulajdonképpen itt is az egészségügyi rendszerben a multiplikátorokat akarják meggyőzni amellett, hogy igenis írják fel az antibiotikumokat. Remélem, hogy jövő évben ebb a tisztelt házban Európai napot tartanak majd az oltásokról, az influenza oltás fontosságáról. És itt megszólítják majd az egészségügyi dolgozókat is. Michel Evazi. Euh, euh, Köszönöm. Nos, a tagállamok és a bizottság közötti vitát, illetve párbeszédet kéne például a gyógyszer laboratóriumok felelősségével kapcsolatban elmélyíteni, illetve mellékhatásokkal kapcsolatban. Ez nyilván tagállami kézben volt ez a kérdés, pedig közös álláspontra lett volna szükséges. Jó lenne, hogyha közösségi szinten megvalósulna a pályázatok lehetősége, de ezt szeretné, úgy látom, a bizottság is. Nos, a mellékhatások tekintetében a felelősség ugyanakkor pedig a tagállamokra hárul, legalábbis ebben az esetben így volt ez. Másodlagos hatásokra, illetve mellékhatásokra is gondolok. Például az államkor, vagy narkolepszia. Ez Svédországban merült fel, illetve aztán Finnország is vizsgálódni kezdett és végül az EMA t is vizsgálták. A kérdés az, hogy az EMA-nak van-e felelőssége ezzel kapcsolatban, és ha igen, akkor hogyan fogják azt megoldani, hogy valóban mély tanulmányokat folytassanak ezzel kapcsolatban, tehát megállapítsák, hogy a narkolepsia valóban az oltás következménye. Ez leginkább gyermekekre van hatással kiválaszol erre a kérdése? Sprenger úr, Tesztori asszony? Nos, örülök annak, hogy az EMA vezető pozícióban van ezen mellékhatások vizsgálatánál. Nos, a, először is meg kell arról bizonyítani, meg kell arról bizonyos, bizonyosodnunk, hogy itt valóban mellékhatásokról van szó, az úgynevezett ellenőrzött tanulmányokra kerül ilyenkor só, szó, sor. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy széles vagy tágértelmű közégességügyi szempontokat kell megvizsgálni. Valóban meg, megtörtént ez a jelenség, és hogyan lehet a polgárokat tájékoztatni, főleg abban az esetben, hogyha ez a az államkor nem kötődik közvetlenül az oltáshoz, hiszen ez is elképzelhető. Nos, mi is észrevettük ezt, mondja Löngren úr, az adatbázisunkban mi is gyűjtöttük ezeket az eseteket, jelenleg nincs arról bizonyíték, hogy ezek egyértelműen az oltás következményei, az ECDC-vel karöltve vizsgáljuk ezt, tanulmányokat kezdeményeztünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megpróbáljunk arról megbizonyosodni, hogy itt valóban az oltóanyag következményéről van szó, vagy egyéb fertőzésekről. Egyébként azt is meg kell vizsgálni, hogy a betegség előfordulása hogyan kapcsolódik az oltóanyaghoz valószínűleg a jövő év első felében kapható erről a kérdésről, vagy elérhető erről a kérdésről további anyag. Je dois dire que la question de la responsabilité. Azt kell mondjam, a felelősség kérdése, ami a mellékhatásokat illeti, egy nagyon bonyolult kérdés az európai jogszabályok tekintetében. Az európai jogalkotás teljesen világosan kimondja, hogy a gyártók, tehát ők felelősség, a forgalmazásra vonatkozó engedélyeztetés keretében. Vannak olyan hatások, amelyekről statisztikai adatok is vannak, és amelyekről a, az engedélyeztetés során is tudomást szereznek, ami ezen túlmutat azonban, hogyha tehát valamely mellékhatás túlmutat ezen, és megállapították a tesztek során ezeket, akkor a gyártók tehetők felelőssé. Ebben az esetben itt nem erről volt szó, hiszen a mellékhatások nem mutattak túl azon, ami, mint amit az engedélyeztetés folyamán észleltek. Azonban, hogyha egy magánjogi szerződés jön létre, és a tagállam magánszemélyként lép fel, abban az esetben ez egy kivétel lehet, és ez a kivétel nem esik a közösségi jog hatája alá. Löpás asszony, ön jogász, ez egy jogi probléma, amelyet talán már előzetesen érdemes lett volna megvizsgálni. Ezért a válasz nem teljesen világos. Az európai jogszabály szerint azonban a gyártók tehetők felelőssé a mellékhatásokért, amelyek túlmutatnak azon, amit az engedélyeztetés során megállapítottak. Úgy vélem, ez a tagállamokra is vonatkoztatható. Jogászként én így látom, de lehet, hogy másnak más a véleménye. Talán érdemes lenne ezt figyelembe venni a jövőbeni jogszabályok megalkotásokar. ekkor a felelősség kérdését is bevehetnénk a kérdéskörbe. Köszönöm szépen. Igen, valóban a mellékhatásokról ért való felelőssége kérdéséről az új kontaktus modellről szóló vitában is gondolkozunk. Hiszen a múltban a különböző tartalmakhoz a, tagá, a bizottság nem fért hozzá. A 26 a a 26 aláíró közül csak 5 adatához fértünk hozzá, hiszen sok tagállam ugye egy bizalmi záradékot is aláír, és az öt fájl alapján természetesen az új szerződésbe is beveljük ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Nos, hát ez volt a kérdések és válaszok második köre. Sok elgondolkodtató, érdekes, fontos, megszívlelendő felvetést hallottunk. Van egy egészségügyi szakbizottság itt, ami um, szakbizottságunkban Vilmot és Péterle kollégák, és mielőtt Michel Reverzinek megadom a szót, előbb megadom nekik a szót. Péter Le kollega, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ezt a hasznos eszmecserét lefolytathatjuk itt a workshopban. A munkacsoportban jelen vannak olyanok, olyan személyek is, akik nem tagjai az ENVI szakbizottságnak, a Környezetvédelmi Szakbizottságnak. Szeretnénk más szakbizottság beli tagokat is bevonni a munkánkba, olyanokat, akik érdeklődnek a téma iránt. A kérdések és a bírálatok, amelyeket felvetettek, mindenek előtt a tudományos körökben merülnek fel először, és csak ezután jutnak nyilvánosságra, és ezután foglalkozik velük a politika. Képviselőként ügyelnünk kell arra, hogy mit is vetnek fel a választóink, milyen kérdéseket. És nekik nagyon sok kérdésük volt mindenek előtt, mert látták, hogy az orvosok másokat például beoltottak, magukat azonban nem oltották, ezért nagyon különböző vélemények alakultak ki a témával kapcsolatosan. Így tehát nagyon sokféle kérdés vetődik fel. Valaki feltette a kérdést, hogy először a vírus létezete, vagy először az oltóanyag, bizonyára értik, hogy mit akarok ezzel mondani. A jövőbe is tekintünk az egészségügyi költségvetés kérdése is felmerül, sosem elegendő a pénz, amit a prevencióra, megelőzésre fordíthatnánk. Az éghajlatváltozás is tovább súlyosbíthatja a helyzetet ezen a téren. Így további járványok alakulhatnak ki. A legfontosabb az, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek között nem reagálunk tévesen, és nem költünk túl nagy pénzösszegeket el csak is akkor kerülhetjük el azt, hogy tévedésből hatalmas pénzeket költsünk el, hogyha megfelelő kockázatelemzéseket végzünk. És hogyha a témát tudományos alapon közelítjük meg. Erről is szó esett itt ma. Az egyik téma, ami felmerült, a tudományos szakemberek függetlensége volt. Hallhattuk, hogy a parlament, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése mit mondott a témáról, valamint, hogy más grémiumok hogy vélekednek róla. Nekünk, Európai Unióként és tagállamokként is továbbra figyelnünk kell arra a fázisra, mielőtt már kimondják a világjárvány meglétét. Nagyon örülök a bizottság prognózisainak. A bizottság komoly munkát szeretne végezni ezen a téren, komolyan szeretne részt venni egy új jogi alap létrehozásában. Ezért közösen sikra kell majd szállnunk, és ehhez szükséges a megfelelő politikai akarat, elhatározás és nem kell elmondanom nyilvánvalóan, hogy mit jelent ez a képviselőkre nézve, és hogy mit jelent ez az állampolgárokra nézve. Úgy vélem, hogy szükség volt erre a munkacsoportra, erre a workshopra, és az intézmények, amelyek hatáskörébe tartozik a kérdés, megállapíthatták, hogy nagyon sok változtatásra van szükség, ami az átláthatóságot, a függetlenséget illeti, és az összeférhetetlenséget, valamint ami a hitelességet és a bizalom építést illeti, erről is sok szó esett már. Nagyon sok vitát kell majd még nyilvánvalóan részletesen lefolytatni a jövőben. Köszönöm. Köszönöm Alois Peterle. Thanks. következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy vélem, hogy a mai műhely munka nagyon hasznos volt. Így utólag persze sok mindent meg lehet kérdőjelezni, például, hogy valóban szükség volt-e ennyi oltóanyagot megvásárolni, de valószínűleg bárhogyan is járt volna el az EU, illetve a tagállamok kritizálták volna őket ezért. Az egészségügy nagyon fontos, Nyilván akkor is kritika ért volna minket, hogyha nem így jártunk volna el. Nagyon sok jogos kérdés merült fel a döntéshozatallal, az átláthatósággal kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy a szakértőknek, illetve az egészségügyi tanácsadóknak, tanácsadók mennyire voltak függetlenek. Úgy vélem, hogy a jövőben ezen változtatni kell. Úgy látom, hogy mindenki azt támogatja, hogy a jövőben, jövőre nézve egyesíteni kéne a közbeszélési bejárásokat, ez mindenképpen javítani az EU tárgyalási pozícióját, és ez nagyon hasznos lenne a kis tagállamoknak. Kíváncsiak, kíváncsian várjuk a bizottság javaslatait erre vonatkozóan. Még egy dolog. Valóban, hasznosítani kell a múlt tapasztalatait és átláthatóbbá kell tenni a különböző folyamatokat. Örülnék, hogy ez megvalósulna. Köszönöm, Glenis. Michel Riverzinek kell összefoglalni ezt az egészet egy jelentésben, és most ő levonja a következtetéseket. Először is szeretnék Először is szeretném megköszönni az összes résztvevő munkáját. Nagyon szépen köszönöm hiszen nagyon fontos, hogy európai szinten is kérdéseket tegyünk fel, és javítsunk a rendszerünkön. Létezett egy vizsgálóbizottság Franciaországban, tudják, hogy mi voltunk azok, azon országok egyike, akik a legtöbbet adtak ki, 90 millió oltóanyagdózis tekintetében, hogy tegyünk valamit az influenza ellen. A szenátusban is létezett egy vizsgálóbizottság, és a parlamenti tanács, parlamenti közgyűlés szintjén is az Európa Tanácsban. Szeretnék felolvasni valamit, ami ebben, ebben a jelentésben állt. Ez mindannyiunkat érint. Az, ahogyan bántunk a, kezeltük a pandémiát, ahogyan azt nem csak a WHO kezelte, hanem az illetékes szervek is, mind nemzeti, mind európai szinten, ez ijesztő. A meghozott döntések közül néhány, és a tanácskozások közül néhány a prioritások eltorzulásához vezetett az európai egészségügyi szervezeteknél. Rengeteg közpénzt költöttek el haszontalanul, és pánikot keltettek szükségtelenül Európa szerte. Ez egy megállapítás, amely ott született. És hogyha az ember helyben megkérdezi az embereket, akkor azt tapasztalja, hogy az emberek bizalma megrendült bennünk. Ez nagyon-nagyon nagy gondot jelent, a hitelesség elvesztését jelenti. Ezért mindenek előtt az a legfontosabb, hogy visszanyerjük az európai állampolgárok előtti hitelünket, és ez mindenek előtt az európai intézményeket érinti. Ezért újra és újra nyílt sebben szurkáltam, mert úgy gondolom, hogy valóban tennünk kell valamit ezen a téren is, hogyha ezt el akarjuk e- érni, akkor mindenképpen fontos, hogy foglalkozzunk a múlttal, és elemezzük, hogy hol követtünk el hibákat. De az egészet természetesen konstruktív célzattal kell tennünk. Nem arról van itt szó, hogy újjal mutogassunk emberekre, hanem konstruktív munkát kell folytatnunk, és világosá kell tenni azt is, hogy Európa egy folyamat, de szép lassan összenövünk, szolidárisak vagyunk, és vannak olyan szakemberek, akik képesek támogatni a nemzetközi szervezeteket is, és nem csak a nemzetközi szervezetek után kullogni. A panel második részében az volt a benyomásom, hogy egy kicsit több dolog indult, elmozdult meg. Figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat, egyrészt meg kell állapítanom azt, hogy a pandémia fogalmát talán újra kellene definiálni. Nem maradhatunk meg a WHO definíciójánál, tehát nem csak egy földrajzi részről van szó, és nem engedhetjük meg, hogy a betegség súlyosságát ne vegyük figyelembe. Itt azt kell mondanunk, nem értünk egyet vele. Vagy a WHO keretein belül végezzük ezt el, vagy Európa önmaga teszi ezt meg. Európának egy saját véleményt kell kialakítani ezen a téren, ez is hozzátartozik az európai egység folyamatához, hogy adott esetben esetleg kritikusan állunk szembe a WHO-val. A rugalmasság és a függetlenség fogalmai is elhangzottak, ez mindenképpen nagyon fontos. A jobb kockázat elemzés is elhangzott, ez elengedhetetlen, hiszen máskülönben egyszerűen a következő járvány felé haladunk. Hogyha ezen a téren nem teszünk megfelelő lépéseket, az emberek nem oltatják be magukat. Nem arról van szó, hogy az oltás mellett vagy ellenfoglalunk állást általánosságban, hanem Mindenképpen azt kell mondanunk az embereknek, hogy be kell oltatniuk magukat. És végezetül is alig került sor halálos esetre. Fel kell tenni a kérdést tehát, hogy mi a helyzet akkor, hogyha terjed egy vírus, vagy nem terjed a vírus. Mindenképpen nagyon jó tudományos alapokra van szükség. Két további meghallgatás is lesz ebben az összefüggésben. Egyrészt a a szak értelemről és a hatáskörök elkülönítéséről, hiszen meg kell nézni, hogy az ECDC kompetenciái meddig terjednek, mi a helyzet az ma val mit tehetnek ők. Meg kell tehát nézni, hogy a hatáskörök hogyan is néznek ki egészen pontosan. És egy másik meghallgatás is lesz a tagállamokkal és az európai intézményekkel való együttműködés kérdéskörében. Szó esett itt együttműködésről és koordinációról. Nagyon pozitívan nyilvánultak meg ezzel kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy ezen a téren még sokat teendő. Kezdve azzal, hogy a tagállamokat minél előbb tájékoztatni kell azokról a döntésekről, amelyek itt születnek. Ez a saját kezdeményezésről jelentés számomra nagyon fontos a hitelesség visszanyerése szempontjából, hogy ezen dolgozzunk, és hogy elérjük, hogy az emberek higgyenek nekünk, hogyha azt mondjuk, hogy ismét kitört egy járvány, és szükség van az oltásra, és hogy a tagállamok se bénuljanak meg, hogyha az oltóanyag áráról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Michel Rivázi. Azt hiszem, hogy a elmúlt két óra nagyon fontos felismerésekre vezetett, segíti a parlament munkáját, és látnunk kell, hogy a választók, a polgárok azt várják az Európai Parlamenttől, hogy az elmúlt év eseményeit feldolgozzuk. Úgy hiszem, hogy a ma délelőtti meghallgatás sokat segített ebben, sokat tanultunk, teljesen világos, hogy voltak hiányosságok, ezeket nem kell elhallgatni, hiszen ezekből tanulnunk kell. Nagyon örülök annak, hogy a Lisszaboni szerződés, mely a hosszú, melynek kialakításában hosszú évig én magam is részt vettem, új jogalapot kínál erre, a koordinációra, és e, így sikerülhet európai választ adni az ilyen kihívásokra. Nem kell megismételnem, ami idáig elhangzott. Azt hiszem, hogy az európai többlet értéknek az különösen az ilyen kritikus helyzetekben kell megjelenniük hogy ne különböző módon beszéljünk, ne különböző módon cselekedjünk, lépjünk fel, ne okozzunk fölösleges költségeket. Köszönöm minden szakértőnek és vendégnek, aki eljött, sok sikert kívánok önöknek a munkájukhoz, és természetesen köszönöm a titkárságnak azt a nem könnyű munkát, ahogyan ezt a workshopot összeállították, köszönöm a kitűnő szervező munkát, és én magam is megveregetem a vállamat, hiszen eh, kellő szigorral jártam el, elnézést kérek attól, akinek a szavába vágtam, de úgy hiszem, hogy mindenki okult ebből a tanú, ebből a délelőttből, és gazdagodva um, megyünk eh, tovább az életünkbe, lezárom az ülést. Merci. On a eu des réponses.